szépen, hogy eljöttek. Elkezdjük az ülésünket, kedves kollégák. Nagyon közel áll hozzám a téma. Gyermekmunkával foglalkozik. Több mint 150 millió gyermek 5 és 17 éves kor között dolgozik a túlélésért. elsősorban a mezőgazdaságban dolgoznak, ezen belül is a kakaó és a kávé termelésben. 2 millió 100 ezer gyerek dolgozik Elefántsontparton és Ganában 60%-át termelik meg a teljes világtermelésnek. Azt is látjuk, hogy Latin Amerikában és Ázsiában is nagyon sok gyerek dolgozik. Sajnos még mindig nem tudtuk a bolygónkról kiírtani a gyermekmunkát, annak ellenére, hogy számos jogszabály, törvény létezik már a 21. században, nem fogadható el az, hogy ennyi gyerek kimaradjon az oktatásból, az egészségügyi szolgáltatásokból, a védelemből, a jogok, emberi jogi védelemből. Azt is látjuk, hogy az Európai Unió az egyik legnagyobb importőre a kakaónak és a kávénak. A teljes globális fogyasztásnak nagy része szét az Európai Unióban 30%-ot az Európai Unióban értékesítik. Nagyon sok szabályt, nagyon sok standardot hoztak már létre, fogadtak el, és az első panelunkban most azt nézzük meg, hogy mennyire hatékony az EU-s jogszabály csomag. Szeretnék üdvözölni ő excellenciája Abu Dosso urat, Elefántcsontpart nagykövetét. Jó napot kívánok! Minden rendben van Elefántcsontparton? Én fő megfigyelő voltam nagyon régen már az önök országában. Szeretném üdvözölni Szandi Blanché asszonyt is, aki az UNICEF brüsszeli igazgatója. Jó napot kívánok! ők mindketten részt vesznek majd a vitában. Antonio Fontaine urat is szeretném üdvözölni, a Voice Network igazgatóját. Jó napot kívánok önnek is. Szeretnék köszönetet mondani Peru, Ecuador missziói képviselőinek is, ők is itt vannak, Kolumbia képviselőjének is szintén most pedig megadom a szót Linda McEvan kollégám, kolléganőnem, a DEVE, a Fejlesztési Bizottság elnöke, ő bevezeti a második témát, nevezetesen az esőerdők tönkretételével kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm a DROA albizottságnak is, hogy megszervezi ma ezt a meghallgatást. Ez egy az nagyon érdekes találkozó, mi európaiak, mi vagyunk a legnagyobb fogyasztói a kakaónak, a kávénak, a csokoládénak, éppen ezért felelősek vagyunk azért, hogy hogyan is működik ez az egész eh, lánc eh, hálózat. A környezeti kihatásai a ős erdők, az esőerdők tönkretételének, kiirtásának, és ez, tehát az egy, ez a témánk. Hautala asszony volt az, aki jelentést készített el e témát illetően, a nemzeti erőforrások a fejlődő országokban témájában, beleértve az erdőmenedzselés. Tehát ez a második panelünk lesz, ez a téma. Nagyon nagy az érdeklődés a témák iránt. Nagyon sok önkéntes kezdeményezésre sor került a kakaó és a kávé láncban hallunk majd a különböző intézkedésekről. Vannak olyanok, amelyek sikeresebbek, kevésbé sikeresek, mások fontos lenne fel, fenntarthatóbbá tenni az egész rendszert. A jövő héten lesz New Yorkban egy konferencia a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel kapcsolatosan minden ö, tagja a globális közösségnek, minden vezetőnek ö, el kell kötelezni magát egy fenntartható rendszer mellett nagyon várom a ma délutáni vitát, az eszmecserét és a kollégák hozzájárulását. Visszadom a szót neked. Még mielőtt elkezdenénk a meghallgatásokat, nézzünk meg egy videót. Egy üzenetet kaptunk Kárlás Szetjártitől, Nobel díjas szeméről van szó. Ezt néhány órával ezelőtt vettük fel, ő most nincs köztünk, de videón megtekinthetjük az üzenetét. Olyan szeméről van szó, aki messze menően kiállt a gyermekjogok érvényesülése védelmében. My dear friends, I congratulate Kedves barátaim, Gratulálok önöknek a gyermekvédelmi politikájukhoz, amelynek a szlogenje az, hogy egyetlen gyermeket sem hagyunk lemaradni. Az önök oly közdeményezése a gyermekbarát igazságszolgáltatás érvényében szintén üdvözlendő. De barátaim, végig kell gondolnunk azt, hogy ez a világ, ahol olyan komoly előrelépés van a technológia, a gazdasági növekedés, a piac, a termelés, minden területen, ebben a világban hogyan engedhetjük meg magunknak azt, hogy 152 millió gyermek dolgozzon gyermekmunkában, és ezeknek a fele a legrosszabb formájában dolgozik a gyermekmunkának, ideértvén a rabszolgaságot. Ma kakaóról, kávéról beszélünk és ilyenkor mindig gondolnunk kell valamilyen ünnepségre, vagy valamilyen társadalmi eseményre, vagy akár az otthonainkra sem tudunk anélkül gondolni, hogy ott kávét vagy kakaót képzelnénk el. Emlékszem, egyszer az elefántcsontparton egy távolabbi részén utaztam, és ott találkoztam egy gyermekcsoporttal. Mindegyiknek volt valamilyen sérülése, tizenévesek voltak, vagy 10-12 évesek mindössze. És kíváncsiságból megkérdeztem tőlük, hogy gyerekek, ti milyen csokit szerettek? Hiszen mindenki közülük a kakaóültetvényeken dolgozott, és az ültetvényekről jöttek vissza ezen sérülésekkel. Úgyhogy megkérdeztem tőlük, hogy ti milyen csokit szerettek? Egymásra néztek, és az egyik azt kérdezte tőlem, mi az a csoki? Megpróbáltam elmagyarázni, hogy ez édesség, nagyon finom. Kinevettek. Mert soha nem láttak csokit, soha nem hallottak arról, hogy mi az a csokoládé. Hogy hagyhatjuk, hogy ez így maradjon? Nem egy vagy tíz gyerekről beszélünk, több száz ezer gyermek dolgozik ezen két ágazatban. Barátaim, őszintén és sürgősen kell lépnünk. A mi gyermekeinkről van szó. Végig kell gondolnunk, hogy eleget fektetünk be az ő oktatásukba. Nem. Végig kell gondolnunk, hogy ezen országokban kapacitást építünk, vagy abban segítjük őket, hogy a gyermekmunka elleni törvényeket betartsák? Lehet, hogy ez nem így van. Végig kell gondolnunk, hogy mennyi erőfeszítést teszünk arra, hogy az összes érintettet és ügynökséget leültessük egy tárgyalóasztalhoz, és holisztikus politikát dolgozzanak ki. A politikáink szétforgácsoltak és nem látjuk, hogy mennyire sürgős kérdésről van szó. Ez elfogadhatatlan. Holisztikusabb politikákat kell kidolgozni, komoly költségvetéssel az Európai Unióban, és bilaterális szinten is fontos a finanszírozás az oktatásra, a törvények betartatására és egyéb területeken. Hinnünk kell abban, tudnunk kell, hogyha a gyermekmunka fennmarad, akkor fennmarad az írás és olvasás. Az a tény, hogy nem tanulnak meg a gyermekek írni, olvasni. Mi vagyunk felelősek azért, hogy nem kapják meg az emberi jogaikat ezen gyermekek, hogy nem kapnak hozzáférést az oktatáshoz, és így nem kapnak hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz, és megtagadjuk tőlük a jövőjüket. A gazdaság diktál mindent. A tudás, a gazdaság az információra épül, ezért fontos, hogy minden gyermek iskolába járjon. Szorosan együtt kell működnünk az összes közösséggel, a civil társadalmi szervezetekkel, a vallásos intézményekkel, kormányokkal, a vállalatokkal, azért, hogy a gyermekek legyenek az elsők a fellépéseink során. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió rendelkezik ezzel a hatáskörrel. Korábban már dolgoztam együtt az Európai Unióval. Ma itt kérem önöktől, hogy döntsenek a gyermekek érdekében. Legyenek határozottak a politikai szándékok szintjén, hogy meghozzák ezen döntéseket. Várhatunk, önök is várhatnak, a gyermekek nem várhatnak. Nekik most van ránk szükségük, tisztelt barátaim! Okay, the message was very clear. Az üzenet nagyon világos volt, most pedig megadom a szót a vendégeinknek, 10 percet kap mindenki. Először bemutatnám a vendégeket. Az első előadó Ange Aboua úr lesz, aki a Reuters nyugat- és közép-afrikai tudósítója, Federico Blanco úr projektkoordinátor a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettől, és alap munkajogokkal foglalkozik, Nick Wetherhill, az International COCOA Initiative nemzetközi igazgatója, aztán Remco Vál úr, a, aki szakértő az, az Európai Bizottságtól, foglalkozik Afrikával, a Karib térséggel, csendes óceáni térséggel. Először Ange Abua úrnak adom meg a szót 10 percben. Monsieur le Président de la Commission. Tisztelt elnök úr, az Emberi Jogok Szakbizottságának az élén, tisztelt elnök asszony, a Deve Szakbizottság részéről, tisztelt képviselő hölgyek és urak az Emberi Jogi Szakbizottságban, tisztelt hölgyek és urak, mindenek előtt köszönetet mondanék a meghívásért, és hogy részt vehetek a mai napi eszmecserőkben. Mindez arra irányul, hogy hogy megoldásokat találjunk a gyermekmunka visszavetésére, megőrizzük a biodiverzitást, visszavessük az erdőírtásokat az elefant csontpartot érinti ez a problémakör, de más afrikai országat is. 2005 óta foglalkozunk ezen kérdésekkel kollégáimmal, azóta kezdtem személy szerint vizsgálódni. 2005 és 2016 között tucatnyi riportfilm készült mind a mi országunkban, mind Gánában, mind Burkina Faso-ban, mind Máliban, mindezen országokban, akárcsak elefántcsartparton ugyanazt éreztem, érzékeltem nevezetesen. Gyermekek, kiskorúak, 7 és 13 év közöttiek dolgoznak a különböző kakaó telepítvényeket, olyan kakaó telepítvényeket, amelyeknek a gyümölcsét mi fogyasszuk nap, mint nap, illetve és ezek a gyerekek, ezeknek nincsen más lehetőségük, mint hogy ezt a munkát végezzük, mert hogy a szüleiknek sincsen más lehetőségük szegénységük miatt. 2009-ben Burkina Faso-ban jártam egy olyan ö, faluban, ami Ogádogu mellett hez, és ö, arra gondoltam, hogy próbálok találni olyan munkavállalókat idézőjelben, ö, akik, akik ö, készek lennének az elefántcsontparti övezetben dolgozni számomra. A akivel találkoztam, megkértem, megkérdeztem, hogy találna-e eh, számomra 14 év alatti gyermeket, hogy alkalmazhassam. A válasz az volt, hogy igen, mégpedig 229 eurónak megfelelő összegért. Nos, hát ezt erről van szó. Ez a tapasztalat, amit észleltem Burkina Faso-ban, teljes mértékben kiborított, és oly mértékben sokkirozott, hogy csak önök is, ezt még inkább át tudtam érezni gyermekeim révén, nekem négy gyermekem van. Hölgyeim és uraim, kérdezem tisztelt képviselőktől, hogy milyen változások következtek be, következtek be az utóbbi tíz éven. Vajon megállt-e a folyamat? Megszűnt a gyermek munka? Nem. A válasz ez nem. Persze, miért nem? Azért, mert nem történt kellő lépés. Ugyanakkor vannak olyan cégek, amelyik egyre inkább fellépnek ezzel szemben is, akár elefantcsontpárban, akár Gánában. De még mindig számtalan gyerek, több ezer gyerek, dolgo, gyerek dolgozik ezen övezetekben, a dolgok ugyanis nem vál, változtak. Persze felmerül a kérdés az, nevezetesen, hogy az ipar miért nem áll le erről a jelenségről, ami több tízezer afrikai gyereket éri. De nem akarom itt vádolni a csokoládé ipart, a kakó felhasználókat, valóban voltak fellépések, de még nem a megoldásokkal szolgáltak, miközben törekvéseik voltak. 2008 óta a csokoládi ipar, illetve a kakaó kereskedők úgy döntöttek, hogy különböző tanúsítási programokat fognak foganosítani, csak úgy, mint a méltányos kereskedelemnek az eszközeit, a fenntartható kereskedelem és a méltányos kereskedelemnek az eszközeivel. Mi Ugye megszoktuk az, hogy együtt dolgozunk családon belül, szüleinkkel, gyermekeinkkel a mezőken. A leghíresebb termelő képes volt ö, úgy termelni, hogy ö, a minőséget is biztosítja, és eközben más eszközökkel élt, mint korábbiakban a többiek. A fenntarthatóságnak a tanúsítása, az iparral szerződést 1,2 millió tonnát eredményezett 2008-ban, és aztán 2017-ben a számok tovább változtak. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan, olyan készlet alakult ki, amely 300 tonna, 300 ezer tonnából állt kakaó tekintetében. Ugyanakkor az erőfeszítések nem eredményeztek visszavetést a gyermekmunkában, sőt, még szegényebbeké váltak a termelők. Így módon az árak azt bizonyították, hogy a helyzet még tovább fokozza a problémát a gyermek munkavállalás tekintetében, mármint hogy vállalás idézőjében a termelők miért folyamodnak a gyermekmunkához? Azért, mert ez olcsó, és a gyerekek végrehajtják a parancsokat. Ez azt jelenti, hogy ö, miközben ö, ugye egészen más árakat fizetnek egy felnőttért, mint egy gyerekért, és tulajdonképpen olyan árakkal ö, tudtak így módon dolgozni, amelyek igazán kedvezményesek idézőjelben itt is a számukra. Most ott tartunk, hogy egy amerikai, egy újságíró kimutatta az, hogy a Shady Chocolate programmal milyen válaszokat lehetne adni az ipar igényeire sikerült ö, neki ö, és velünk a mi társaságunknak járni ö, ö, nyugat ö, és ö, délnyugat részét ö, a elefántcsont partnak, két hónapot töltöttem ezzel az újságíróval, aki ma már sajnos nincs köztünk, és elkészítette ő a Shady Chocolate című filmet, amely pontosan kimutatta azt, vagy megmutatta azt, hogy milyen fajta válaszokat lehet adni a kezdeményezések keretében a csokoládé tevékenység koncentrálásában. Így módon bejártuk a dél-nyugat, illetve a nyugati részét elfelfont csontpartnak, ahol a kakónak a két harmadát állítják elő, és megnéztük azt, azt, hogy a, az ipar milyen fajta projektekkel dolgozik, akkor, amikor támogatja a különböző iskolázottságot, az iskolai programokat a falvakban, így módon a támogatásokkal sikerült 17 ezer helyi, bármint FCA frankot, azaz 20 millió euró, 26 millió eurónak megfelelő összeget ilyen számok, ilyen célokra szentelni, azaz az iskolák építésére az ipar és a kereskedők kiosztotta különböző prémiókat, bónuszokat, nagyjából 0,07 század centim, mármint hogy cent, eurocent tes összegben, kilogramokra vetítve, amely lehetővé teszi azt, hogy így módon a dolgokat kezeljük. Na most a gyermekek alkalmazása a szülők rendkívüli szegénységéből adódik. Ezt a státuszkot kell megtörni ehhez ugye tudni kell még azt is, hogy nagyjából 100 milliárd dollárnyit tesz ki a nettó árbevétel a csokoládé ágazatban, világviszonylatban, viszont 3 százaléka mindennek az kifejezetten a termelő országokban megy, ahol ezzel szemben, mert az ilyen látatokkal szemben 3 millió ember dolgozik a kakaó előállításon, és ebből megélnek aztán utána 8 milliónak vessék ezt össze a lakosságunk számával, 24 millióval. Hölgyeim és uraim, mindenképpen arra van szükség, hogy ezzel a problémával kapcsolatosan ismerté váljanak az adatok, mert hogy a legszörnyesebb, szörnyűbb feltételek között dolgoznak a gyermekek. Valahányszor önök vagy én a gyermekénkre gondolunk, gondoljunk arra, hogy egy csokoládét elfogyasztásánál, egy tábla csokoládé elfogyasztásánál nem más történik, mint az, hogy a gyermekek állnak a, csokoládé mögött, akik a verejtékükkel állították elő ezen kakaóbabokat, amelyekből a csokoládét előállították aztán. Gondoljunk a különböző nemzeti parkokra, arra, hogy mekkora összegről van szó egy GDP tekintetében, és arra, hogy itt az elefántcsontparti övezetnek a dél-nyugati, illetve a nyugati országa, vagy ország része milyen mértékben érintett. A certifikációs, az a tanúsítási programok segíthetnek a megoldás megtalálásában, a fenntarthatóság biztosításában, és a környezetet is védelmezni tudjuk, akár csak a természetet. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a kereskedőktől és a csokoládgyártéktól elérjük azt, hogy tanúsítsák azt, hogy a kakaobabot, amelyet értékesítenek, azok nem a erdőításból, illetve gyermekmunkából származnak. Most pedig 10 percre Federico Blanc úr kap szót. Köszönöm a meghívást. A globális közösség azt vállalt, hogy 2025-re felszámolja a gyermekmunkát. Ez a fenntartható fejlődési célok részét képezi. A legutóbbi cél azt becséli, azt becsüli, hogy az ajánló célnak nem felelünk meg. 152 millióan dolgoznak, minden tizedik gyermek a világban. 73 millióan veszélyes munkakörülmények között dolgoznak, amely komoly veszélyt jelent a biztonságukra. Tehát nagy kihívások vannak, közben azt is láthatjuk, hogy jó irányba változnak a dolgok. 2000 és 2016 között 94 millióval csökkent a gyermekmunka aránya, ez 38%-os csökkenés. Ezen pozitív tendenciák ellenére még vannak komoly problémák. 2012 és 2016 között komolyan lelassult az előrelépés. Ha a mostani tendencia folytatódik, akkor nem fogjuk elérni a 8.7-es célt 2025-re. Másodszorban nagyon korlátozott volt az előrelépés a gyermekmunka visszaszorításában a legfiatalabb és legkiszolgáltatottabb gyermekek körében az 5-14 éves korosztályban. Harmadsorban szubszaharai Afrikában nő a gyermekmunka a többi régióval ellentétben, ahol ez visszaszorulóban van. Most először a szabszaharai Afrikában a legelterjedtebb a gyermekmunka, de abszolút számok tekintetében is itt a legnagyobb ez a probléma. Ami a kakaótermelés illeti, ezen országokban fontos kiemelni, hogy a hivatalos nemzeti statisztikák Gánában és Elefántcsontparton azt mutatja, hogy 2013-hoz képest sikerült előrelépni. Idén egy új nemzeti gyermekmunka felügyeleti tanulmány készült az összes kakaóhoz kapcsolódó ágazatban. Ezen kívül most támogatjuk az erőfeszítéseket a Chicagói Egyetemmel, amelyben felmérik, hogy a kakaó termelésben 2018-19 során hogyan alakul a gyermekmunka. Ezen felmérésből kiterül majd közvetlenül első kézből, hogy mik a tendenciák nemzeti és ágazati szinten. A kakaó területen Nyugat és Központi Afrikában az ILO indított egy programot a gyermekmunka ellenében. A fellépése során az ILO három nagy stratégiára koncentrált. Létre kell hozni a jogi keretet és szakpolitikát, fontos a fellépések betartatása, és a közvetlen fellépéseket kell kidolgozni és tesztelni. Ezen három területen egy keretet hoznak létre, amelynek a végcélja az, hogy a jelenlegi gyermekmunkát teljes mértékben felszámolják. Így el lehet kerülni azt, hogy az egyik gyermekmunka formából átkerüljenek a másik formába ezen gyermekek, és hogy a gyermekmunka minden formájára odafigyelünk. Ez rendkívül fontos, látván a statisztikákat, miszerint a kakaó tenyészt a termesztés ágazatából átkerülhetnek más ágazatba a gyermekmunkások. Most szeretném illusztrálni az ILO stratégiai fellépését, ami a környezetet illeti. Az ILO egyedülálló háromoldalú struktúráját használja fel arra, hogy a gyermekmunka ellen a környezeti tényezőkön változtasson. Ez ahhoz vezetett, hogy a megfelelő nemzeti politikákat és ö, joganyagokat bevezessék, és támogassák az intézményes kereteket, hogy végre lehessen hajtani ezen döntéseket. A különböző formákban a támogatások már megjelennek. Ami a jogalkotást illeti, az ILO aktívan támogatja azt, hogy ratifikálják a nemzetközi munkaügyi standardokat, például a 138-as ILO határozatot a foglalkoztatások formáival, és a 121-eset is a gyermekmunkára vonatkozóan. Külön fontos, hogy az ILO ellenőrzési mechanizmusát is kidolgozzák, például az ajánlások és egyezmények végrehajtásával kapcsolatban. Az elefántcsontparton például ennek köszönhetően elfogadtak a 18 évnél fiatalabb veszélyes körülmények között dolgozó gyermekekre, a 13-15 éves gyermekekre vonatkozóan, és konkrét nemzeti törvényeket vezettek be a gyermekcsempészet és a más gyermekmunka formák ellenében. Más országokban a veszélyes gyermekmunka kerettel kapcsolatban szintén törvényeket fogadtak el. Ami a keretet illeti, az ILO a gyermekmunkával kapcsolatos fenyegetéseket felveti, a különböző szociális és szociális társadalom védelmi programokban. Nemzeti akcióterveket segít kidolgozni, amelyek a háromoldalú konszenzus tükrözik a nemzeti prioritásokban, a gyermekmunka elleni küzdelemben és konkrét lépéseket tesz. Az elefántcsontparton például az ILO a szociális partnereket segíti abban, hogy előkészítsék a, nemzeti, a negyedik nemzeti fellépést 2020-ig, amelyben konkrét intézkedések lesznek a kakaótermesztésre, a gyermekek biztonságos munkakörülményére, és hogy mennyi a minimum életkor, amikor tol dolgozhat valaki. Az intézményes koordináció szempontjából fontos kiemelni, hogy a gyermekmunka egy többdimenziós kérdés, amely a hagyományos szakpolitikai keretekben nem ö, zárható be. Az ILO a nemzeti és regionális intézményekkel, platformokkal közösen próbálja elérni azt, hogy a gyermekmunka elleni küzdelem ö, koordináltabban folyjon. Elefántcsontparton például egy miniszter közi bizottságot hoztak létre a gyermekmunka és a kényszermunka ellen, és a az ilyen jellegű bizottságok több száz közösségben láttak napvilágot, ezzel a civil társadalomnak tudnak segíteni abban, hogy a gyermekvédelmi és gyermekmunka elleni témákról aktívabban tudjanak beszélni. Jelenleg Gánában indítanak hasonló fórumokat. Regionális szinten az ILO támogatja azt, hogy az afrikai országokban regionális akciótervet hozzanak létre a gyermekmunka, a gyermekcsempészet és a kényszermunka ellen a 8.7-es célnek megfelelően és megkönnyíti az ILO a koordinációt az Afrikai Regionális Gazdasági Bizottsággal, ENSZ ügynökségekkel és érintettekkel, és megosztja a tapasztalatait a latin-amerikai, karib-tengeri régióból, az Afrikai Unióval és regionális szervekkel. A stratégiai hangsúly arra kerül, hogy a gyermekmunkával kapcsolatos bizonyítékot tudjuk terjeszteni. Vannak már meglévő tanulmányok, amelyek leírják egy adott kontextusban a gyermekmunka tulajdonságait. Be kell azonosítani a veszélyeztetett gyermekeket, azt, hogy milyen következménye van a gyermekmunkának az egészségükre, és az előrelépést ismerni kell. Fontos jobban tájékoztatni az érintetteket a célzott fellépésről és a figyelemfelkeltő kampányokkal kapcsolatban. A harmadik fő stratégiai hangsúly a közvetlen fellépési modellek terjesztése és véghezvitele egy adott földrajzi kontextusban itt nemzeti stratégiákról beszélünk. Ahelyett, hogy konkrétan a gyermek munkára fókuszálnánk a kakaótermelésben, inkább mindenféle gyermekmunkával foglalkoznak egy adott földrajzi területen. Itt tehát különböző összefüggésben vizsgálhatjuk ezt, ezek közül szeretnénk most néhány elemet kiemelni. Fontos a közösségeket megszervezni. Gánában segítenek a közösségeknek abban, hogy saját maguk megszervezzék a közösségi nemzet akcióterveket, és a különböző végrehajtási finanszírozásban is segítenek. A gazdáknak is segíteni kell a fellépésük megszervezésében. Ez külön igaz a kakaótermesztési szektorra, ahol nagyon sok kis gazdaság működik függetlenül. Gánában a mezőgazdasági munkások szakszervezete módosított a feltételeken, és így 52 ezer új tag kapcsolódott be a munkájukba. Próbálják terjeszteni a fellépésüket a kakaótermesztésben és a mezőgazdaságban dolgozók körében, és így próbálják a megfelelő változásokat elérni, amely segítségével a kakaótermesztők hozzájárulhatnak a nemzeti társadalombiztosítási rendszerhez. akkor most le is zárom az előadásomat. A kakaótermelés egy globális ellátólánc részét képezi, amelynek a tetején fő nagyvállalatok vannak. Ez egy újabb dimenziója annak, hogy hogyan lehet felszámolni a gyermekmunkát a kakaótermesztésben. Nem csak a nemzeti kormányok, a szociális partnerek is érintettek bevonása fontos, fontos reagálni a, az ellátólánc legfelsőbb szintjein is erre a tényre. Az ajánló kiemeli, hogy a privát állami partneri kapcsolatok nagyon fontosak a gyermekmunka elleni fellépésben. Globális szinten az ILO támogatja a kezdeményezéseket, például a Child Labor Latte Fundot, amelyben az érintett üzletekkel, munkásokkal, munkadói szervezetekkel, a civil társadalommal lehet egy platformot létrehozni, és itt a fellépésekről beszélni az ellátuláncban. Még fél percet, hogyha adna. Nagyon drága lesz ez önnek, mondja az elnök úr. Nos, ami a 2025-ös célt illeti, hogyha ezt el akarjuk élni, akkor fel kell gyorsítani az erőfeszítéseket minden szinten. Az elmúlt 15 év gyakorlati tapasztalata arra a következtetésre vezet minket, hogy 2025-ig további erőfeszítésekre lesz szükség. Továbbra is a fenntartható megélhetést kell támogatni, és fel kell számolni a szegénységet és a társadalmi kiszolgáltatottságot, hiszen ez a gyermekmunka kiinduló oka. És rendkívül fontos a gazdák szakszervezeti vagy egyéb kollektív fellépése. Ebben kell segíteni, így az erőforrások megfelelő átcsoportosításával fontos szerepet játszhatunk. Ami a jogalkotást illeti, a szakpolitikai és jogalkotási keretek már léteznek, fontos a nemzeti kapacitásokat kialakítani azért, hogy hatékonyan lehessen véghez vinni az ilyen döntéseket. És fontos hatékony koordinációs mechanizmusokat is bevezetni az érintett személyek között. Végül pedig stabil és megbízható statisztikára van szükség az előrelépések monitorozására. Köszönöm szépen Federica Blanco úrnak, most pedig Nick Wetter ír következik, az International Cocoa Initiative Szervezet exekutív igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr! Az International Cocoa Initiative egy alapítvány, független alapítvány, nem, nem profit alapítvány, és az a célja, hogy megoldásokat találjon a széleskörű problémákra a gyermekmunka területén, elsősorban kakaó termesztésben. Néhány számadattal szeretnék élni. Ez, már volt szó ezekről az adatokról, de ezek nagyon fontosak nevezetesen, hogy mennyi gyerek dolgozik a kakaó ültetvényeken, sokkal nagyobb, mint Afrikában, a mezőgazdaságban, globálisan. A gyermekmunka 99%-a a családi gazdaságokban realizálódik, a gyermekmunka nem ö, specifikus a kakaó termesztésben, de ö, itt ö, a kakaó termesztésben nagyon fontos szerepet játszanak. Nagyon ö, munkaintenzív a kakaó termesztés, nagyon sok kis családi gazdaság létezik, ahol már régóta foglalkoznak kakaó termesztéssel, aztán ott van a migráció kérdése is, nincs meg a védelmük a gyermekeknek, nagyon alacsonyak a hozamok, az alacsonyak a jövedelmek ezekben a terül, ezeken a területeken, nagy a szegénység, és az igazi kihívás az, hogy a szociális infrastruktúra hiányzik, például iskolák a gyermekek számára. Tehát ez egy nagyon fontos téma. Itt nem csak az elátolánc tüneteiről van szó, hanem magáról az okokról is. És ez az egész rendszer nem fenntartható, tehát a nem fenntarthatóságot viszi tovább. Nem teszi lehetővé a gyermekek számára az oktatást, azt, hogy tanuljanak, írni tanuljanak. Anzsőtől hallottunk azt, hogy mennyire statikus a helyzet, hogy semmi sem történt, semmi sem változott, változik. Ez történt a a nemzeti adatok szerint a, az USA-ban megnézték a helyzetet, és látjuk, hogy nem statikus a helyzet 2013-2014-re vonatkozóan. Látjuk azt, hogy egy 31%-os növekedés volt, azonban fontos az, hogy a változások a kakaó termesztő országokban milyen szinten változtak. Tehát itt az éremnek végül is két oldala van. Van egy probléma, de magának az ágazatnak is a felelőssége növekszik. Egy általános családi farmon összességében elmondhatjuk, hogy csökkent a gyermekmunka kb. 14%-kal az utóbbi időben, hogyha megnézzük a gyermekmunkát az mezőgazdasági gazdaságokban, nem csak a kakótermesztésben, hanem más területeken is, összességében kevesebb gyermek dolgozik. Tehát a mi kezdeményezésünk a szervezetünknél több szinten folyik, maga a magánszektorral is dolgozunk, NGO-kkal is, a nemzeti kormányokkal, valamint a kakaótermelő országokkal. Itt tehát egy megosztott felelősségről van szó, a különböző szereplőknek különböző szerepet kell játszaniuk. A kihívás nagyon is bonyolult. Fontos az, hogy a különböző képességeket lehessen biztosítani, az NGO-k foglalkoznak a szegénység enyhítésével, a gyermekmunka csökkentésével, az ellátó láncok biztosításával, és ha mindezt összefoglaljuk, akkor természetesen fontos a különböző érdekek egyensúlyba hozása, és ez egy nagyon nagy feladat. Ami a stratégiánkat illeti, itt három fő pilléről kell említést tenni. Az egyik a gyökereket próbálja meg, megvizsgálni, a gyermekmunka gyökereit, továbbá gyermekközpontú közösségi fejlődésre van szükség, és itt fontos az, hogy a, a különböző nemek is, tehát a, a férfi és a női nem, nemek is egyensúlyban legyenek, fe, fel kell ismerni azt is, hogy mit lehet tenni a, tenniük a vállalatoknak, hogy mennyire felelősek, rá kell mutatni, hogy hol hiányoznak az emberi jogok, milyen akciókat lehet azonosítani. Én a fennmaradó időmben el szeretném mondani azt, hogy nagyon ígéretesek a, az eredmények, itt nem csak a szegénység enyhítése, a gyermekmunka csökkenés, csökkenése a cél, mellesleg 20%-kal már csökkent a gyermekmunka. A szociális beruházások fontosak, a különböző szervezetek a monitoring munkát elvégzik a gyermekmunka terén, és az ellátó rendszerek szintjén is folyik a vizsgálat. Elkezdtük a különböző definíciókat meghatározni, ezek már működnek, a magánszektor is monitoring munkát végez, különböző olyan beruházásaink vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy az oktatás, a kormányok az oktatásban is fektessenek be. Ami az ellátóláncot illeti, kidolgoztunk egy rendszert, amely a gyermekmunka monitoring és javítási rendszert jelenti. Ezzel segítjük a különböző vállalatokat abban, hogy az ellátó láncukban felelősen járjanak el, hogyha megnézzük, hogy melyek a fő elemek ezen a területen, akkor azt látjuk, hogy három fontos probléma van. Egyik a megfelelési terület, a különböző érdekelt felek együtt kell, hogy működjenek, és azt is látjuk, hogy voltak szankciók is olyan esetekben, amikor gyermekmunkát végeztettek, és ez nem volt legális. Tehát a közösségek maguk is monitoringunkat kell, hogy végezzenek. Látniuk kell, vizsgálniuk kell, hogy mi történik a gazdaságokban, hogy mennyire zsákmányolják ki a gyermekeket, hogy mi a helyzet a gyermekmunka területén. A, persze a gazdák nem rendőrök, és nem lehet büntetni őket, de rá lehet mutatni bizonyos problémákra, amelyekkel foglalkozni kell. A első szinten a gazdákat nem büntetik, de meg kell találni a megfelelő megoldásokat hogy a gyermekek oktatást kapjanak, iskolába járhassanak. Tehát mind ez már működik egy bizonyos szinten, továbbá segély, segélyekre van szükség, támogatásra van szükség. Az előzetes értékelések is azt mondják, hogy több mint 50%-át a gyermekmunkának csökkenteni lehetne ilyen típusú megközelítésekkel. A, a COCO Action az egyik eleme a szervezetünk tevékenységének 300 gazdasággal foglalkozunk, és az utóbbi hat évben biztosítva volt a CLMRS, tehát a gyermekmunka monitoring, több mint 20 ezer gazdaság, több mint 15 ö, ö, ö, nagyobb gazdaság van érintve ebben a folyamatban. Vannak tehát pozitív eredmények is, de azért még el kell mondani, hogy 15 ezer gyermek munkásra koncentráltunk, és látjuk azt, hogy még akkor is, hogyha nagyon sikeres területek is vannak, 2020-ra javulnia kell a helyzetnek, tehát látjuk azt, hogy az adatok szintjén is nagyon nagyok a kívások, a mértéket szintjén is be kell még ruházni. A tagjaink az elkövetkezendő éveket azzal kell, hogy töltsék, hogy innovációs megoldásokat találjanak, és a szociális politikát is fejleszteni kell a kormányoknak, a, az okokat a gyökereknél kell megtalálni, a gyermekmunka monitoring és javítórendszer is az egyik fontos eleme a szervezetünknek. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig Remkónak adom meg a szót. Remkó Vár úr következ. So EU trade policies. Köszönöm szépen az EU kereskedelmi politikái és a gyermekmunka, ez a témája az előadásomnak. Ezek kapcsolódnak egymáshoz, hiszen a gyermekmunkából származó termékekkel kereskedünk. Ezért tehát valamilyen szinten a kereskedelmi politikák is, és az EU-s kereskedelmi politikák is vonatkoznak erre. Azt láthattuk, hogy bizonyos ágazatokat ez jobban érinti, mint másokat. Az előttünk lévő két termék, a kávé és a kakaó nagyon nagy mennyiségben kerül behozatalra az Európai Unióba. Arra kértek, hogy azzal foglalkozzak, hogy a gyermekmunka kérdésével hogyan foglalkozunk a kereskedelem politikában. Tehát én is ezzel fogok most foglalkozni. Odafigyelvén arra természetesen, ami a videóban is elhangzott az elején, holisztikus megközelítésre van szükség, politikai szinten is. Szeretném elmondani, hogy Egyértelműen támogatjuk az ilo és az ő munkáját minden munkajogi kérdésben, és különösen a gyermekmunka tekintetében. Együttműködünk az ILO-val, együtt vizsgáljuk felül az ellátó láncot, abból a célból, hogy felszámolhassuk a gyermekmunkát. Ha az EU szintjén multilaterális szinten nézzük meg a helyzetet, az előadásom címében a perspektíva is benne van. Hát bizony a kilátások, a perspektívák nem olyan nagyon rózsásak, hiszen a kereskedelmi szervezetekben nem foglalkoznak a gyermekmunkával, a munkajogi kérdésekkel. Tehát valójában a kereskedelmi szervezetek szintjén nem folytatnak tárgyalásokat erről. Vannak olyan szankció, cikkek, amelyekkel szankcionálni lehet az emberi jogok megsértését, de nem igazán tárták fel ezt a területet. A WTO, a világkereskedelmi szervezet a diszkrimináció mentességre koncentrál, és csak ebből a szemszögből közelíti meg a kérdést. Ezért tehát minden egyes származási országban fel kell mérni a helyzetet. Ezért inkább az Európai Uniós szintről beszélnék először is, ami a GSP rendszert illeti, az általános preferencia rendszert. Fejlődő országoknak így preferenciált kereskedelmi hozzáférést biztosítunk az EU piacához, és ebben szankcionálnak bizonyos emberi jogi megsértéseket, egyebek mellett az alapvető munkajogi kérdéseket és a gyermekjoggal kapcsolatos előírásokat. A bizottság vizsgálatokat indíthat, és adott esetben ez ideiglenesen felfüggesztheti a GSP rendszert egy adott országgal kapcsolatban. De a GSP-n túlmenően van egy előre haladottabb rendszer, a GSP Plus. Az országok kérhetik, hogy ezen rendszerbe bekerüljenek, és ebben az esetben még nagyobb előnyökhöz juthatnak a kereskedelmi hozzáférés tekintetében, ehhez elég sok nemzetközi egyezményt kell ratifikálniuk emberi jogi, munkajogi és környezetvédelmi kérdésekben. Mi monitorozzuk ezen GSP Plus tagokat rendszeresen, és folyamatosan párbeszédben állunk velük. És akkor most elértünk a kereskedelmi megállapodásokhoz, amelyet amelyeket partnerországokkal írunk alá. A tárgyalások során ezt biztonsággal állíthatjuk. Mindig az a cél, hogy legyen egy fejezet a kereskedelmi és fenntartható fejlődésről. Itt a kereskedelmi és társadalmi környezetvédelmi aspektusokról van szó. A munkajog központi részét képezi ezen területeknek. A TSD, tehát kereskedelmi és fenntartható fejlődés fejezeteken belül a civil, a civil társadalommal is párbeszédet folytatunk, felveszük a kapcsolatot, és ők ajánlásokat fogalmazhatnak meg a megállapodás részes felei felé. A közelmúltban fontos kiemelni, hogy sikerült a vállalati társadalmi felelősségvállalás kötelezettségvállala, kötelezettségvállalásait a TSD fejezetekbe. Ez egy közelmúltbeli fejlemény, de mindenképpen fontos kiemelni. Mind a GSP, mind a kereskedelmi megállapodások keretein belül az EU projekteket szervez, amelyel segíti a partnereink körében a jobb végrehajtást, tehát itt nem konkrétan a kereskedelmi politikáról van szó, az ilo közösen, más nemzetközi partnerrel közösen, OECD-vel, stb. A munkajogi szabványok végrehajtásával kapcsolatban és a vállalati, társadalmi vállalati felelősségvállalás területén is vannak ilyen programok. Ezzel azt akarom mondani, hogy ezen megállapodások a partneri kapcsolatok platformjai. Ezen kereteken belül sok mindent tehetünk a fejlesztési együttműködés keretein belül, a párbeszédeken keresztül, így be tudjuk vonni nem csak magát a partnerországot, akik most itt képviseltetik magukat, hanem a civil társadalmi szervezeteket is. Ezt maga a megállapodás szövege is előírhatja akár, van erre példa, vagy lehet, hogy ez nem egy kötelező jogi követelmény a megállapodásból, de mégiscsak az EU megközelítésének szerves részét képezi. Erre lenne egy apró példám. A gazdasági partneri megállapodás Nyugat-Afrikában a főbb kakaótermelési régiókra koncentrál. Van egy regionális megállapodás, amely már csak a ratifikációra és a végrehajtásra vár, ezt még egyelőre nem alkalmazzák. Nos, ebben a megállapodásban van egy külön rendelkezés arra, hogy egy konzultatív bizottságot hozzanak létre, ahol a nem kormány szervek, a civil társadalom képviselői közvetlen szerepet vállalhatnak. Ilyen jellegű megállapodásokban mondhatjuk el ezt, hogy a rendelkezéseket egyértelműen leírjuk a civil társadalom bevonására. Mindeközben, ami a köztes gazdasági partnerségi megállapodásokat illeti, elefántcsontpart Gána, abban nincsenek ilyen nagyon kiforrott intézményi keretek, de maga a megközelítés ugyanaz. Megpróbáljuk a partnerségi párbeszédbe bevonni a civil társadalmat, a nem kormányzati szerveket. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy az olyan kérdések, mint amelyről ma is beszélünk, egy további csatornán is felvethetők, és ezzel növeljük a lehetőségét annak, hogy megoldást találjunk rájuk. Köszönöm. Merci euh, euh, infiniment. Végtelenül köszönöm, hallgattuk a bevezető előadásokat, most pedig a képviselőkhöz fordulok, egy idáig senki nem kért szó, de Linda Bekeven, és aztán Correo, vagy folyta, folytatni. Köszönöm szépen, nem vártam, hogy én leszek az első, aki felszólal, de itt meghallgatva a különböző beszámolót a gyermekmunkával kapcsolatosan volt egy szó, ami számomra igazából hiányzott egy szó, az ár. Tehát az utóbbi években milyen ára van? 30-40 százalékkal ment fel, mentek fel az árak. Hát, ugye mennyibe kerül mindez a családok számára? Kiveszik a gyermeküket az iskolába, ugye nem tanulnak hát akkor az árakat is le kellene esetleg csökkenteni. Esetleg elmondanák, hogy az árak területén mit is tehetnek. Ugye hallottuk, hogy folyik a monitoring munka, van-e átláthatóság az információk szintjén, amelyeket a vállalatok hoznak nyilvánosságra, egyáltalán mennyit fizetnek a, a gazdáknak. Ugye nagyon sok hasznot húznak a vállalatok a csokoládéból is. Évek óta Gánában ugye a gyermekek, ugye akik ott dolgoznak a családi gazdaságukban, is még soha nem ettek csokoládét, vagy soha nem esznek csokoládét. Egyáltalán milyen esély, esély van arra, hogy az ellátolácon keresztül egy, egy ö, méltányos rendszert tudjanak megvalósítani. Itt az afrikai kontinensről, Gánából, partról is sokan vannak itt. Tehát ami az árakat illeti, hogyan lehet a gazdákat segíteni? Vannak már, ugye van például a méltányos kereskedelme, ez is egy olyan lánc, amely már létezik az önök országaiban. Milyen mértékű ez az egész ár probléma? Ugye, sok esetben a mi országainkban sem fizetik meg a gazdákat decens módon a munkájukért. Tehát itt a mi gazdáinknál is előfordul az, hogy nem támogatják a családokat, sok afrikai országban sem támogatják a gazdákat, a farmereket. Mit tudnak csinálni? Ha megnézzük a különböző jelentést a magából az ágazatból, az utóbbi tíz évben nem igazán haladt előre a dolog. 10-15 százalékos volt a változás, de azt hiszem, hogy ez nem igazán jó. A Fairtrade International ugye azt mondja, hogy az elefántcsontparton naponta két és fél dollár lenne a, a költség, de ennek a nagyon kis részét kapják meg a gazdák elefántcsontparton. Na hát a szegénység olyan szintű, emiatt. Mi, mit lehet csinálni ezen a területen? Köszönöm, végtelenül köszönöm. Ignácio Corrao. Ja, köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt egy nagy problémánk van, amely több millió gyermeket érint. És ezekben az utóbbi években azt látjuk, hogy nagyon kicsi a az Európa Bizottság akarata, szándéka, hogy javuljon a helyzet. Ugye vannak már rendeletek, jogszabályok parlamenti szinten is, de semmi sem történt igazából, nem voltak akciók, aztán ugye javaslatot tettünk, hogy ne legyenek visszaélések a gyermekmunkaterén, hogy a vállalatok felelősségére is felhívtuk a figyelmet, arra, hogy az emberi jogokat is megsértik. Tehát itt a felelősség kérdése, például erre a meghallgatásra a JAB Holdingtól kaptunk egy választ, nevezetesen, hogy nagyon fontosak ezek a témák a kakaó ágazatra, de nem igazán hiszik azt, hogy, hogy ezen a szakbizottsági ülésen kell ezt a témát megvitatni, pedig azt hiszem, hogy ez nagyon fontos meghallgatni az egyik fő vállalatnak is a véleményét, A felelősség terén mindenképpen akciókra van szükség, válaszokra, megoldásokra a bizottság részéről is. Aztán a fogyasztók szintjén a bizottságtól ugye több mint 30 képviselő kérdezte, kérde, tett fel kérdést a bizottságnak etikai kérdésekről. Szeretném tudni, hogy Önök mit, do, mit gondolnak, hogy a jelenlegi rendszer mennyire kielégítő? Ugye itt fontos, hogy a fogyasztók is tudatosan lépjenek fel az európai piacon, az emberi jogok, a gyermekmunka szintjén. Blanco úrhoz lenne egy kérdésem, ugyanis nem tudom, hogy tud, tudna-e néhány pontos adatot adni a munkájukról. ez az első vizsgálat, amelyet az ILO végzett a csokoládé témában. Hogyha lenne pontos adat eredmény a jogszabály alkalmazásával kapcsolatosan, amelyről beszél. Köszönöm szépen. Most Ausztrevicius úr következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Nagy kihívás, hogy a csokoládéról beszéljünk itt Brüsszelben. A kakaó is ide tartozik. Hát a Grand Place-on finomabbnál finomabb csokoládét lehet venni és mindenhol csokoládé illat terjeng. Nos, azt gondolom, hogy a csokoládé egyenlőségét és a csokoládéért fizetett árat mindenképpen végig kell gondolnunk. Két kérdésem lenne. Weatherwill úrnak szólna az első kérdésem. Nem emlékszem már pontosan. Elefántcsontpart vagy Gána volt, ahol azt mondta, hogy a gyermekmunka kikerül az üzleti körökből, az, ha jól emlékszem, 51%-ról beszélt. Ez mennyire fenntartható? Meddig maradnak iskolában ezek a gyerekek? Hiszen a társadalmi környezet nem igazán pozitív, itt a családokra gondolok. A gyermekek gyakran a túlélés fontos eszközei, ezért dolgoznak az ültetvényeken. A második kérdésem, a multinacionális cégek árusítják a csokoládé felét. Nagyon jól tudjuk, hogy kire gondolunk. A vállalatok mennyiben használják ugyanezt a filozófiát vagy logikát, hogyan válaszolnak a különböző aspektusokra, amelyekről ön beszélt. A harmadik kérdésem. Nem minden kakaót termelnek Afrikában, ezért tehát más például Latin Amerikában vagy Ázsiában a helyzet a termeléssel kapcsolatban? Elnök, köszönöm szépen. David Martinnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóknak is az elmondottakat. Üdvözlöm azt, hogy vannak különböző önkéntes kezdeményezések az elmúlt évek során, és hogy az iparág próbál önkéntes alapon reagálni a helyzetre, bevezet néhány rendszer, de hát a mostani tapasztalatok is azt mutatják, hogy ennek nincsen megfelelő hatása. Nem tudom, hogy a panel egyetérte velem abban, hogy itt az idő, hogy kötelező rendszert vezessünk be. A konfliktusos ásványanyagok rendszeréhez hasonlatosan, amelyet tavaly a parlamentben elfogadtunk, úgy gondolom, hogy így lehetne az importőrökre a gondosság elvét kötelezni, és elérni azt, hogy az egész ellátó láncban különböző szabványokat betartanak. Hogy ezt hogyan lehet elérni, ezt pontosan nem tudom, de a fő cél, az, végcél az az, hogy ne lehessen gyermekmunkát használni, és hogy ne lehessen erdőt írtani olyan termesztésért, amelyet enélkül is el lehet érni. Tehát azt, most a pontos részleteket nem tudom meghatározni, de az biztos, hogy itt az idő, hogy kötelező rendszert vezessünk be bürokratikus nyomást lehetne rájuk kivetni, vagy egyéb jogi kihívásokat. Maga a kellő gondosság elve az csak annyit jelent, hogy minden észszerű megfontolást megteszünk, de aztán ami a konkrét lépéseket illeti, úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha kötelezővé tennénk mindezt az iparágban nem mondom, hogy a bizottság beszélt erről, de amikor a különböző rendszerekről beszélünk, én nem hiszem, hogy ez egy olyan terület, ahol a preferenciákat meg kellene vonni az országoktól, hiszen itt szegénységről beszélünk, és hogyha még drágább az import az EU-ba, akkor ennek csak az lesz a hatása, hogy az ár lejjebb megy, nem lesz annyira versenyképes ez a termék, és még inkább lesz nyomás arra, hogy gyermekmunkát használjanak. Úgyhogy a preferenciával nem kellene fenyegetni, mint ahogy mások mondták, a kormányoknak kell segíteni abban, hogy az erőforrásokat megfelelően monitorozzák, és a helyszínen a helyzetet monitorozzák. Hiszen itt a szegénységről van szó, mind a gazdák, mind az egyének szintjén. Itt olyan országokról beszélünk, ahol nincsen saját erőforrásuk arra, hogy akár országos szinten is a szegénység ellen fel tudjanak lépni. Elnök, köszönöm, Heidi Hautala kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm a panelnek is az elhangzottakat. Azért azt elmondanám, hogy csak férfiak szólaltak fel, ezért az első kérdésem az az, hogy van-e gender perspektíva az egyes perspektívák között? Van-e különbség a lányok és a fiúk között? Persze minnyájukat ugyanannyira súlyosan érinti a gyermekmunka, de hogy vannak-e nemek között különbségek és lehetőségek. Körülöttem a kollégák mind azt kérik, hogy tegyük kötelezővé a kellő gondosságot. A parlament már elég régóta foglalkozik ezzel, és meg egy nem hivatalos munkacsoportot is létrehoztunk a felelős üzleti etikával kapcsolatban, és ezért mi mindenképpen készen állunk arra, hogy amit kérünk, a mögé beálljunk. Ami az ellátólánc irányítását illetve, hogy ez valóban ennyire sikeres, mint ahogy az ábrából látjuk, hogy a beazonosított eseteket nyomon követik, akkor milyen korlátai vannak annak, hogy ebből egy kötelező előírás legyen a csokoládé feldolgozói és felvásárlói felé. Az Európai Uniós országok összességében a csokoládé fogyasztás és import 60%-át teszik ki. Három ország itt a főország, Hollandia, Németország, Belgium. Az EU import 75%-át teszik ki. Figyelembe kell venni azt, hogy Hollandia éveken keresztül nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a gyermekmunka ellen fellépjenek, Náluk van kötelező kellő gondosság törvény ezzel kapcsolatban. Talán itt az ICI kezdeményezéshez szólna ez a kérdésem. Mivel lehetne elérni, hogy az önök szervezet együttműködjön Hollandiával és <laughs> más importőr kormányjal azért, hogy bevezessenek egy kötelező ágazati kezdeményezést a <laughs> kellő gondossággal kapcsolatban? Lola Sánchez Calientére mutatók, aki nagyon aktívan ö, áll ki ezen kellő gondoság elve mellett. Miért ne lehetne ágazati szinten ezt bevezetni kötelező jelleggel? Persze nincsenek itt olyan üzemek, ahol egyik napról a másikra több ezer munkavállaló hal meg, mert nem megfelelő a munkahelyi biztonság. Nem a textiliparról beszélünk, de a gyermekmunka ezen néma drámája Afrikában, de nem csak Afrikában továbbra is jelen van. Linda beszélt arról, hogy nagyon lassú az előrehaladás. Egyszerűen nincsen időnk arra, hogy önkéntesen folytassuk a munkát. Erre már nincsen idő. Sokkal határozottabban kell lépnünk. Van -e erre politikai szándék? Az utolsó kérdésem a bizottságnak szól. Szép az, hogy önök a civil társadalom szerepéről beszélnek, de hát önök az Európai Unió végrehajtói ága önök felelősek a kereskedelem politikáért. Szép az, hogy hozzáférünk a civil társadalomhoz a mechanizmusokkal kapcsolatban, de hát önök milyen kezdeményezést hoznak, amelyel megerősíthetnék a szerepüket a gyermekmunka és az ellátólánc területén? Nagyon szépen köszönöm, Heidi. Mindenképpen a szeretném pontosítani a nemek egyenlőségével kapcsolatosan, hogy meghívtuk Rosalind Adjé asszonyt is, aki Gánában dolgozik az erdőbizottságnál, és az éghajlatváltozással foglalkozik ez a szervezet, de vízum gonddal szembesült, és ezért nem tudott csatlakozni hozzánk, de semmiféle hátrányos megkülönböztetés nincs a szervezők részéről. Ö, aztán majd néhány perc múlva ö, váltás lesz ö, ezen ülés elnökségében is, mert én el kell, hogy távozzak egy másik szakbizottságba szavazni, de akkor meg Evan asszony átveszi az elnöklést, tehát női vezetés lesz akkor. Most pedig Lola Sáncheznak adom meg a szót, úgyhogy így módon az egyensúly teljesen biztosított lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. A hozzászólásom egyenesen folytatja mindazt, amit Linda meg Heidi mondott. Tehát egy alapvető fontosságú dologgal foglalkozunk, nevezetesen a gyermekek munka témájával, illetve az erdőírtással. Ugye az export mezőgazdasági tevékenységnek a következményevel itten dolgunk. Vannak itt eszközök a kezünkben, de nagyon kevésé hatékonyok hatékonyak, és még akkor is, hogyha a méltányos gazdaságban, kereskedelemben az Európai Uniónak a részaránya növekszik, de ugyanakkor tény és való, és ezt aláhúzta a, a Financial Times is, hogy az erdőírtás és a gyermekek munkája csak fokozódik. Én annak lennék híve, hogy legyenek részesei a vállalkozások, a vállalkozások egy igazságosabb világnak, de ugyanakkor mi nekünk is megvan a saját felelősségünk törvényalkotóként. Azaz kötelesek vagyunk, sőt felelősek vagyunk azért, hogy csatornákba illesszük ezeket a tevékenységeket, és azt hiszem a játékszobályoknak egyértelműeknek, világosaknak kell lenni mindannyiunk számára. Úgy gondoljuk, hogy tovább kell lépnünk, egy újabb lépést kell megtennünk, és ímét íme véget kell vetnünk annak, hogy csak önkéntes kezdeményezések vannak, bármely jó minőséget rendelkezzenek is ezek. Mindenképpen jogalkotási eszközökre van szükség, és az Európai Uniónak fel kell lépnie azért, hogy a, olyan munkának véget vessünk, amelyeket gyermekekkel végeztetnek, olyan területeken, ahol felégették a korábbi erdőket. Felelősek vagyunk, ennek tudatában kell fellépnünk, és ö, nem szabad, hogy csak egyszerű marketing tevékenységgel folytassuk a tevékenységük a tanácsnak a szintén többek között. Tehát a vállalkozásoknak ö, a felelős fellépése, felelőssége ugye leginkább marketing tevékenységé vált a napjainkra. Mi ezen kívül tudatában vagyunk annak is, hogy a legnagyobb kakaófogyasztók vagyunk világviszonylatban. Éppen ezért a számokat, az adatokat is vizsgálnunk kell, többek között az erdőgazdálkodás és az erdőírtás tekintetében. Nem voltunk a feladatunk és felelősségünk magaslatán ez idáig. Mindenképpen látnunk kell ezt, hogy egyrészt ott vannak a szövegek, de ezek elkülönülnek a tevékenységtől, az aktív fellépéstől. Kérem, fogalmazzák meg azt, hogy milyen érvek alapján nem tervezte az Európai Bizottság azt, hogy kogens, kötelező jogaltatási eszközöket proponál azért, hogy a felelősség szintjén dolgozzanak a vállalkozások. Elnök, most pedig megadom a szót nagykövet úrnak, az Csont part nagykövetének tisztelt követ, nagykövet úr, Abu Dosszó úr, önni a szó három percben. Köszönöm szépen, Preda úr, hogy üdvözöljem önt az országom nevében, mint elefántcsontpartnak a barátját, valóban 2018-ban részt vett abban a válságmentési tevékenységben, bizonyos értelemben, amely a választásokkal volt kapcsolatos. Mint tudják, a válság kiváltó okai között ott vannak a gazdasági okok. Három percben hadd meséljem el azt, amit megéltem a brüsszeli repülőtéren. Éppen eh, Abidjanba indultam, és a repülőtéren csokoládét szerettem volna vásárolni, mégpedig a külügyminiszter számára, aki nagyon szereti eh, a csokoládét, gondoltam vásárolok neki egy doboz csokoládét, 500 grammot, fél kilónyit, és ez 60 euróba került. 60 euróba került, tehát az egy kilónyi, azaz 200, két darab 500 grammos csapot 120 eronyit kostál. Miközben nem kapnak többet, mint 1 euró 20 cent a termelők. Ezt tudni kell. Sok előadást, hozzászólást hallottam, és ugye szó esett arról, hogy erősebben kellene fellépni, kellene már valamit tenni, jogalkotási kogens eszközökkel kellene elni. valóban tenni kellene már valamit. De akkor, amikor meg akarunk oldani egy gondot, egy problémát, akkor azt teljes körülön kell megközelítenünk, minden dimenziójában. McLaren asszony feltett egy kérdést, valóban mi történik és mi van a termelőkkel. Azok a certifikációs, tanúsítási kezdeményezések, amelyek etikusak, hoznak eredményt? Tehát elhangzottak a válaszok a kérdésekre, ezek a kezdeményezések megszülettek, és több is van ezekből, de nem kötelező érvényűek, ezek etikai kezdeményezések. A fogyasztó az, aki dönt a tekintetben, hogy most milyen feltételek között termelt kakaobab felhasználást fogja preferálni. De ezek nem kényszerítő eszközök, ezek szabad mérlegelési eszközök a fogyasztó részéről, aki dönt, hogy ezt vagy azt válasz, vászor, vásárolja meg. És ez fontos tényező. Szó esett arról, hogy az ágazat strukturálisan szegény, és ez bizonyos értelemben indokolja, a, mármint hogy alátámasztja, vagy magyarázatot ad a gyermekek munkájára, a gyermekmunkáltatása. Máskülönben miért is egy dolgozna termelő gyermekekkel, olyan feltételek között, akikről, akikről beszéltünk az imént, és gyakorlatilag ugye miről van szó, emberkereskedelemről. Ezek gazdasági szempontok. Most pedig itt van az Európai Unió, amely az egyik legfontosabb partnere elefántcsont pártnak a kakaó termelés tevékenységben intézkedéseket hoz. Ott van például a kotonói megállapodás. A kotonói megállapodás a 68-as cikke a katonai megállapodásnak lehetővé teszi az országunk számára, hogy addicionális pénzügyi támogatást igényeljünk adott esetben, de minden ennek nincsen kogens, mármint kötelező hatása. Ugye akkor, amikor ö, ugye sok hatások érvényesültek, akkor írtuk az Európai Bizottságnak azért, hogy támogassa az gazdaságunkat, de az Európai Bizottság dönt a tekintetben, hogy, hogy szabad a tekintetben, mérlegelés útján dönteni, hogy ezt folyósítja, odaítélé vagy sem. Az országomban hoztunk egy törvényt, ebben kötelezővé tettük az oktatást, az iskolai oktatást egészen 16 éves életkorig. A kormány elindult egy 30 ezer osztályos iskolaépítési programot és az ENSZ, az UNICEF is sok mindenben folyamatban lévő dolgokban részt de mindez nem elegendő. Ameddig a kakaót, a kakaobabot nem fizetik meg jövedelmező áron a termelőknek, a problémák fennmaradnak. A kotonai megállapodásnak az újrátárgyalása keretében azt reméljük, hogy a kereskedelmi fejezet oly módon kerül majd megtárgyalásra, hogy lesz egy biztosított minimális jövedelem biztosítva a termelők számára. Most nem akarok visszatérni mind arra, ami elhangzott, és hogy milyen egyéb intézkedések léteznek. Úgy gondolom, hogy a problémát a forrásnál kell megfogni. És önök, mint jogalkotók az Európai Unióban fel kell, hogy tegyék a jó kérdéseket, és a munka a gyermekek munkájával kapcsolatosan ne feledkezzenek meg arról, amit egyik kollégájuk mondott, nevezetesen, hogy milyen gazdasági körülmények között töltelik a globalizáció, és magyarázat arra részben, hogy miért dolgoztatnak gyerekeket. Elnök, köszönöm szépen, nagy követ úr, most pedig Sandy Blanchettnek adom meg a szót, aki az UNICEF-nek az igazgatója itt Brüsszelben. Um. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy egy fontos témáról beszéljek, nevezetesen a gyermekmunkáról. A gyermekmunka súlyosan megsérti az emberi jogokat, és specifikusan a gyermekek jogait. Látjuk azt, hogy nagyon sok oka van, tünete van, és ezek az okok összekapcsolódnak nem lehet csak a tünetekkel foglalkozni, és nem foglalkozni a problémák gyökereivel. Ugye látjuk azt, hogy nagy az egyenlőtlenség az országok között is, a, a szolgáltatásokhoz való hozzáférések ter, területén is nagyok a különbségek, tehát a gyökereket kell nézni holisztikusan, preventív módon, és a, a saját na, nagy, széles szinten kell foglalkozni a témával. Hogyha holisztikusan nézzük a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy ki kell venni a gyermekeket e, ebből az ágazatból, tehát a kávé és a kakó ágazatból, de akkor átmennek másikba. Tehát nem oldjuk meg a problémát. A különböző akciók természetesen nagyon sokat sokba kerülnek, és a gyermekek kizsákmányolása továbbra is folyik, hogyha nem megfelelő szinten kezeljük a problémát. Tehát mindezt együttesen kell megoldani. A UNICEF tapasztalatai szerint szisztemikus, tehát rendszer szintű, megoldásokra van szükség. 18 éves kor alatti gyermekek számára ingyenes egészségügyi szolgáltatást kell biztosítani, oktatást kell biztosítani, ha lehet, akkor már három éves kortól, 14 és 17 éves korban is iskolázottnak kell lenniük, mert ebben a korosztályban látjuk, hogy a legtöbben elhagyják az iskolát, a különböző szociális védelmi programokat kell kidolgozni a családok számára. Láttuk, hogy mennyien, milyen szegények, és egész egyszerűen azért dolgoznak a gyermekek, mert nincs más választásuk. Gazdasági intervenciókra van szükség. A családok jövedelme csak is a kakaó áraktól függ. Most más jövedelemforrásokat kell biztosítani számukra, a termelést kell figyelembe venni, aztán a betegségeket, a maláriát, a vérszegénységet. Tudjuk azt, hogy a közösségekben mi a helyzet például a víz szintjén vízhiány van, sokszor kilométereket kell menniük a gyermekeknek is vízért. Mindez több érintett felett érint, együtt kell működni, finanszírozni kell a fejlődést, finanszírozni kell a különböző szektorokat, a megközelítést. A kormányokról kell beszélni minden szinten, helyi szinten és nemzet szinten, nemzetközi szinten is a fogyasztók, a kiskereskedők, a különböző csokoládé szervezetek, helyi közösségek szintjén az EU kereskedelmi megállapodásairól már volt szó, de a nemzeti politikák, a fenntarthatósági keretek, a kellő gondosság követelményei, mind ezt tehát együttesen kell vizsgálni. Jelenleg vannak ugye a tárgyalások az MFF-ről, biztosítani kell azt, hogy hogy teljesen átlátható legyen a, az MFF-ben a gyermekekkel kapcsolatos terület. Tudjuk azt, hogy a viták, vitákban nagyon sokat foglalkozunk a gyermekekkel, a, a gyermekekbe való befektetéssel, a ö, különböző generációk közötti problémákkal. Ö, van az UNICEF-nek egy tanulmánya a gyermekmunkáról, elefántcsontpartra vonatkozóan. Köszönöm, köszönöm szépen. Az UNICEF képviselőinek most Antoine Fonten kap szót, a Voice vezérigazgatója. A Voice egy NGO, és szakszervezeti emberekkel foglalkozik a fenntartható fejlődés területén. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mi vagyunk a legnagyobb ernyő szervezet a civil szervezetek és civil társadalmi szervezetek között a kakaó termesztésben. Ha további részleteket szeretnének, van itt egy jelentésünk a képviselők számára, ott további részleteket is láthatnak, hiszen tudom, hogy most minden részletre nem tudunk kitérni, hiszen rendkívül összetett a gyermekmunka, és nagyon sok kiváltó oka van. A három percben az ülésszak címére koncentrálok, az EU szerepe, az EU fogyasztásának a szerepe, és mit tehet az EU. Tehát, hogyha arról nem beszélek, hogy a kormányoknak mit kell tenni a termelőországokban, vagy hogy a vállalatoknak mit kell tenni, azért, mert most konkrétan arról szeretnénk beszélni, amit ez a fontos szervezet az önök testülete tehet. Három dolgot kell megismételni. Egyrészt lemaradásban vagyunk a gyermekmunka tekintetében, de semmilyen egyéb fenntartható ö, kakaó termesztési célban nem tartjuk a tempót. Nem fogjuk betartani a 8.7-es SDG-t, tehát a kakaó területen sem, és máshol sem tudjuk ezt elérni. Ez kizár dolog, hogyha a mostani tempóban haladunk. Az ICI, a bevált gyakorlat a kakaó területén 400 ezer gyermeket próbálnak 2020-ra elérni, hogyha megértik, elérik az 50%-os csökkentést, akkor 200 ezer gyermeket tudnak kiemelni a gyermekmunkából. Ez a legjobb gyakorlat. Egyelőre ez egy 9%-os csökkentés, tehát hogy még messze nem járunk ott, mint ahol kellene. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem lehet, hogy önkéntes kezdeményezések alapján folytassuk a munkát. Le vagyunk maradva, másodszorban pedig az önkéntes kezdeményezések, intézkedések nem elegendőek. Törvényekre van szükség, amelyel esenylő egyét biztosítunk. Egyenlő esélyt biztosítunk nem csak a civil társadalom való, nem csak a civil társadalomra vonatkozó felhívás ez. A legutóbbi konferencián azt mondták, hogy elismerik a kakaó termesztés vállalásait a fenntarthatóságra. Itt az idő, hogy felülvizsgáljuk az eszközöket, amelyekkel ezt mérjük és betartjuk. Az önkéntes megfelelés nem vezetett megfelelő hatáshoz az érintett szereplőktől kérjük, hogy erősítsék meg az emberi jogi kellő gondosságot, és a kormányok vezessenek be szabályozó eszközöket. Ez nem civil társadalom mondta, ez egy iparág mondta ki. Amikor a vállalatokról beszélünk, azt mondják, hogy segítsenek nekünk abban, hogy tovább lépsünk. Ez a vállalatok érdeke. Tehát az biztos, hogy vannak olyan, amik, akik azt mondják, hogy a vállalat nem akar ebbe az irányba menni, ez nem így van. Pont ezt akarják ők is, hiszen így egyenlő esélyeket biztosítanak. Tehát itt a parlamentben és a bizottságnál is ezt kell képviselniük. Az EU az a testület, amely ezt meglépheti. Nincs más a világon, amelynek akkora jogalkotói és fogyasztói hatása ereje lenne, mint az EU. Nem lehet másnak annyira hatékonyan és erősen fellépnie, mint az EU-nak. Kérjük az EU-t, hogy vágjon a lovak közé, csapjon a lovak közé, és vállalja fel a felelősségét. Az önkéntesség nem elég. Harmadsorban pedig holisztikusan meg kell megközelíteni ezt a kérdést, ami a bevétel ö, akciót illeti, a gender fellépést. Ez az egyik leghatékonyabb módja a gyermekmunka elleni fellépésnek, úgyhogy fontos, hogy a mi üzenetünk központja egyrészt. Le vagyunk maradva, fontos törvényeket bevezetni, és is, holisztikusan kell megközelíteni gender alapúan ezen kérdést. Elnök, köszönöm, meghallottuk az ön hangját itt a parlamentben. Most pedig Ingrid Torsten kap szót az EIS-től, az Emberi Jogi Desk től és hát Őt is sürgetném, két percet adnék a hozzászólására. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm az elnöknek, és köszönöm az előadóknak. Nagyon információ gazdag beszámolókat hallottunk. A gyermekek és a gyermekmunka a külügyi szolgálatnál is egy nagyon fontos téma, és foglalkozunk ezzel a témával a fejlesztési politikánkon keresztül mi is vizsgáljuk a gyökereket, az okokat, az erőszakot, a gyermekmunka, a gyermekek jogait, és így tovább, ahogy a kollégám már a, a DigiTrade-től elmondta, fontos a párbeszéd, a napi kapcsolat, a gyermekek jogaival kapcsolatos jogszabályok is lehetővé teszik, hogy az intézmények között és a külügyi szolgálat között megfelelő legyen az együttműködés, multilaterális fórumok léteznek az ensz az ILO-val, a gyermekek jogairól szóló egyezmény alkalmazásával, Természetesen mi is elköteleztük magunkat a fenntartható fejlesztési célok mellett. Fontos a különböző szervezetek munkája, az NGO-k, a magán és az állami szektor együttműködése, a különböző politikai párbeszédek. Mi is egyetértünk azzal, hogy nagyon nagy a felelősségük és a nemzeti kormányok, a helyi hatóságoknak is részt kell venniük ebben a munkában, hogy harcoljanak a gyermekmunka ellen. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök, most megkérem az előadókat, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Kérem, hogy legyenek rövidek. Először is Anzs úr következik. Euh, je pourrais pas répondre à toute la question. Természetesen nem tudok minden kérdésre válaszolni, de az árakra való kérdést megválaszolnám, amelyet nekem asszony tett fel. A következő módon struktúrálódnak az árak. Van egy olyan szervezet, amelyek a rövidítése CCC, és amely egyeztet, és gyakorlatilag tűr, minden nap egy volument felkínálnak értékesítésre, árverés formájában, különböző ugye, mutatók alapján, különböző ugye, minősítések alapján. Tehát megvan a volumen, és a London és a New Yorki piaci árat veszik referenciaként, és a láncolatnak a végén, tehát van a szezon, az október 1-én induló év, és a egy átlag árat határoznak meg tábláként, kakaó tábláként, mármint mezőt értenünk a, a táblót. És mindez attól függ, az ár attól függ, a, hogy a napi New York, illetve London jár hogyan alakul. Amennyiben a piac járak nagyon magasak, akkor a termelők, a parasztok is garantált mag- magas árat kapnak. Amennyiben viszont az árak lemennek, akkor nagyon alacsony árban részesülnek. Tehát ez ár ilyen módon működik a nemzetközi, mármint függ a nemzetközi áratoktól a helyi szinten. A csokoládé gyártókat, kereskedők ugye készletekkel rendelkeznek, ezek eléggé magas mértékű készletek, és amikor jelentős készlet halmozódik fel, keveset vásárolnak fel, és akkor lemegynek az árak. Ezért mondom azt, hogy 1 millió 200 ezer tonna volt 2010 2008-ban, 2008-ban akkor vezettük be a tanúsítási rendszert, amelyet az ASZIA és a partnerek is ugye minősítek, és aztán 1 millió 200 ezer tonnára mentünk fel évente, 7 év vagy 9 év után, és tavaly már 2 millió tonnára. És az ipar tehát arra ösztönözte a termelőket az országunkban, hogy termeljenek, termeljenek tömegesen, nagymértékben, és gyakorlatilag a strukturális helyzet úgy alakul jelenleg, hogy a termelés magasabb, mint a kereslet. És ezáltal, ugye, érthető, az árak csökkennek, tehát az ár folyama a kakobabnak csökken, lejjebb megy, és ahhoz, hogy ez ne így legyen, arra lenne szükség, hogy az ACI segítse akár Nigériát, Gánát vagy a elefántcsontpartot abban, hogy megtalálják a megoldást azért, hogy azt a garantált tartat biztosítsák, amely igazán még jövedelmező a termelőnek. És hát ugye ott vannak más termelők, Venezuela és többek között, és gyakorlatilag egy kartelrendszerben dolgoznak a világpiacon, és hát ugye nincs más megoldás a kérdés felvetése, mint az, hogy jövedelmező jövedelmet biztosítani a termelőknek. Na most a tanúsítási rendszer kapcsolatosan röviden. Az egész tanúsítási program egy olyan program, amely botrányos, a legnagyobb botrányt jelenti véleményem szerint, tulajdonképpen a századnak a legnagyobb átverése. Megmagyarázom miért. Ugye a Fairtrade, a Fortralliance, a végső európai és amerikai felhasználóknak mit javasol? Azt, hogy magas áron fog felvásárolni, és ennek ellentételeként bónuszt biztosítanak az afrikai termelőnek, a elefántcsontpartinak, a kameruninak, és így tovább. 0,07 centet jelent a termelők egy kisebb körének gyakorlatilag ez a semmivel egyelő. Mit lehet tenni azért, hogy több pénzt lehessen keresni a tanúsított termékekkel kapcsolatosan, és gyakorlatilag ö, ö, olyan, ö, ö, miközben olyan jövedelemben részesülnek ö, a termelők, amely egyszerűen a nullához tendál és ezért nem vezetett mindez a semmihez. Tulajdonképpen az egész csak a multikat szolgálja, bizonyos embereket, akik csak profitálnak ebből a rendszerből. 700 ezer tonna termelés van kakaóból, elevált pártát, amelyet a multik vásárolnak fel, mégpedig ö, olyan területeken állítják el ezeket, amelyek védett területek, védett erdők lennének, védett erdők. Tehát tulajdonképpen itt van ö, ö, a, ku, a dolog a kutya elásva részben, tehát az egész rendszert újra kellene gondolni, úgy, ahogy van. Nagyon szépen köszönöm. Federico Blanco úr következik, ami a címkézési kérdést illeti az ILO szempontjából, természetesen ez egy nagy kívás a gyermekmunka szintjén, és egyáltalán a ellátóláncon belül a gyermekmunka monitorizálása. Hallottuk azt, hogy, hogy Indiában számos gyermek ket kivettek a munkából, és a, az egész rendszernek nagyon sok a hiányossága. Az ILO szempontjából a felügyeletet biztosítani kell a demokratikus szervezeteknek. Ami az értékelést illeti, a partnerkapcsolatok szintjén nincsenek meg az adataim az együttműködést illetve, de természetesen ö, szívesen kapcsolatba lépünk a, ö, azzal a személlyel, aki felelős a magán és köz ö, ö, problémák területén. Az UNICEF-től is hallottuk a helyzetet, a, ami az ár ö, csökkenést illeti, foglalkoznunk kell ezzel a területtel, mert tudjuk, hogy mennyire sérülékeny, kiszolgáltatott a kakaó közösség. A technikai együttműködést meg kell erősíteni, a munka felügyeletet biztosítani kell a gyermekmonitorizálási rendszereket, biztosítani kell, a közszolgáltatás felügyelni kell, ugyanis kihatnak erőteljesen a gyermekmunkára, az egészségügyre, a vízhez való hozzáférésre. A gyerekek mindebbe, mindeb, ebben a rendszerben benne vannak. Aztán beszéltek itt a nemek egyenlőségéről is, ezzel kapcsolatosan azt mondanám, hogy az EU technikai együttműködéssel foglalkozhatna az ágazaton belüli problémákkal, meg kell erősíteni a szakszervezetek szerepét is ezekben a közösségekben, a gender megfontolások nagyon fontosak. A különböző gazdaságokban, a nők képviseleti szerveiben is, tehát ez egy fontos téma, amivel foglalkozni kell. Köszönöm. Nick Wetterhill következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is elhangzott, hogy az ICI a húzó ereje annak, hogy több legyen a termelés. Mi egy alapítvány vagyunk, mi kis szinten lépünk, és nem foglalkozunk egyáltalán a mezőgazdasággal, mi csak a gyermekmunkával foglalkozunk, hogy lehet, hogy valami más szervezettel, az ICCO-val kevertek minket össze, nem tudom. Ami a konkrét kérdéseket illeti. Köszönetet mondanék McAven asszonynak, hiszen gondolatébresztő perspektíváról beszélt. Az európai gazdák a kap támogatásoktól függenek a túlélés szempontjából. A kap nélkül az európai gazdák nem nyereségesek. Közben azt várjuk az afrikai kormányoktól és a velük kereskedő üzletektől, hogy érjék el a fenntarthatóságot. Mindeközben Európában feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mi ezt megtesszük-e, avagy kettős mércét alkalmazunk. A második kérdés, vagy ilyen gondolatébresztő perspektíva, amit felvetnék, sok mindent hallhattunk arról, hogy az értéket hogyan lehet elosztani, a megtermelt értéket, és hogy mondjuk egy csokoládé táblából mennyi jut vissza a gazdának az árából. Hogyha megnézzük a nagy csokoládégyártókat és az elemzéseket, akkor nagyon nagy része ennek a bevételnek a viszontkereskedőknél marad. 15-20 százaléka egy táblányi csokoládénak az értékének a fogyasztó országban adódik az árhoz. Tehát az UNICEF kérése, hogy konkrétan a tengeren túli fejlesztési rendszerekbe mennyit fizetünk ebből vissza, hiszen tőlük függünk azért, hogy ilyen luxus cikkekkel lehessen a piacot ellátni, nos ezzel lehetne a kiinduló okok ellen fellépni. Nagyon örülök annak, hogy próbálunk az önkéntestől a kötelező rendszer felé indulni, ez nagyon fontos. És egyetértek Antonival, aki azt javasolta, hogy ez lenne az igazi különbség. Ez a folyamat már elindult. Több állam, idejetvén EU tagállam is már bevezet ilyen kellő gondosságra vonatkozó törvényt. Franciaország, Hollandia az Egyesült Királyság a rabszolgaságról szóló törvényben, úgyhogy vannak mások is, akik foglalkoznak ezzel és lépni fognak. Érdekes ez a javaslat. Én nem vagyok jogá, jogalkotó saját magam, én azt javasolnám csak, hogy a megfelelő kérdésekről írjunk törvényt. Hogyha garantálhatjuk azt, hogy nincsen gyermekmunka egy adott termékben, akkor lehet, hogy ez a törvény nem lesz alkalmazható, véghez vihető, mert ennyire egyértelmű a gyermekmunkával kapcsolatos előírás, vagy pedig a gazdák pont attól a tevékenységtől fognak elesni, amelyre nagyon nagy szükségük van, hogy kilépjenek a szegénységből. Úgyhogy végig kell gondolni, hogy mit szabályozunk. Biztos van erre megfelelő hely. Hautula képviselő javasolta. Nem csak a mi megközelítésünk létezik, nézzük meg, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami bevált. És nézzük meg, hogy a jogszabályokkal lehet-e hatékonyan fellépni. Már csak azért is, mert hogyha jogszabályokon keresztül érjük ezt el, akkor lehetséges, hogy kialakul az es- egyenlő esélyek környezete, és akkor ugyanazon szabványok alkalmazása minden országban ugyanannyi költséget jelentene. Hogyha ezt beveszik a végtermék árába, bekalkulálják, ezáltal tehát a fogyasztóra hárítják és a végtermékre az ilyen etikai elvárásokat, és ennek ott van a helye, mert most minden tanulmány azt mutatja, hogy nincsen elég érték a kakaó láncban. Pár évvel ezelőtt készült egy tanulmány, amely szerint, hogyha a nyereség 50%-át a 10 legnagyobb csokoládé cégtől az afrikai gazdáknak elosztanánk, még mindig nem lenne ez elég ahhoz, hogy a szegénységből ők kikerüljenek. Tehát igen, az értéket el kell osztani, de nagyon fontos, hogy a fogyasztók mennyit fizetnek egy adott csokoládéért. Túl sok külső költség van, és a gyermek munkával kapcsolatos tanúsítvány ide kapcsolódik. És azt hiszem, hogy ha ezzel kapcsolatban ezt a kört lezárnánk, akkor sikerülhet előrelépni. Köszönjük, Vederhill úr, most pedig Vaj, Vál úr kap Köszönöm szépen. Ami az árkérdését illeti, ezzel kapcsolatban két kérdést kaptam itt. A termelők által kapott árról volt szó, és teljesen igaz, hogy az EU kereskedelmi szakpolitikájában mi ezzel nem foglalkozunk, csak a preferenciális hozzáférésen keresztül. Így próbáljuk garantálni azt, hogy ezen árakat nem fújják fel a vámtarifák vagy más kereskedelmi lépések. Hálás vagyok azért, amit David Martins úr mondott, tehát kijavított. Nem arról van szó, hogy a kereskedelmi politikát arra használjuk, hogy az ilyen jellegű komplex problémákat megoldjuk. Itt nem arról van szó, hogy a termék versenyképességéhez hozzájáruló referenciákat visszavonnánk. Van még valami az árral kapcsolatban, ami érdekes, és azt hiszem, hogy ezt mi megtehetjük, és meg is akarjuk tenni, például ami a gazdasági partneri megállapodásokat illeti, a monitorozás, az értékelés ezen megközelítés részét képezi. És meg kell vizsgálni az ilyen jellegű mutatót. Lehetséges az, hogy bizonyos ágazatokban például az elefántcsontparttal aláírt megállapodás is ideértendő. A kakaó ágazatban sokkal nagyobb a készség erre, mint máshol. Sok bírálatot hallottam a bizottsággal kapcsolatban. Nem tudom, elhangzott, hogy nem vesszük komolyan a vállalásokat. Most, ha megengedi, akkor erre nem reagálnék. A bizottságnak van itt egy másik képviselője, azt remélem, hogy a meghallgatás végére már nem az lesz a benyomásuk, hogy semmit sem tesz a bizottság. Azt tudom, hogy ami a kereskedelem politikánkat illeti, erre ez nem mondható el. Köszönöm. Köszönöm szépen, és remélem, hogy azt is ö, az is egyetértenek, hogy az EU is megfelelő módon jár el. Köszönöm szépen mindenkinek az elemzését, a ajánlásaikat a parlament számára, a DROA bizottság nevében. Elmondhatom, hogy általánosságban a munkánkban, nemzetközi szinten mindig erőteljesen aláhúzzuk azt, hogy mennyire fontos a gelő, kellő gondosság, és hogy a jogilag kötelező érvényű szabályok. Nagyon rövid az időnk, úgyhogy áttérünk azonnal a második panelre. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek. Most akkor panelcsere van, nagyon gyorsan, vagyis a panelisták, a résztvevők fognak most ide jönni, az asztalnál csere van. az Európai Bizottság képviselője is itt lesznek, aztán harmadik országokkal foglalkozunk az Agri Bizottságban is ezzel a témával, a, tudjanak róla, hogy létezik egy új irányelv, amely előkészítés alatt van. Köszönöm.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 extended one. Hi, hi, seen you very often. Okay, colleagues, if you're leaving. Kedves kollégák, aki kimegy a teremből, kérem, hogy csendben tegye meg, mert most gyorsan el kell kezdenünk a panelt, szinte lehetetlen, nagyon rövid az időnk, itt vannak a vendégeink, áttérünk a második panelre, Ugye beszéltünk a gyermekmunkáról, most pedig beszélünk a kakaó és kávétermelés kihatására az esőerdőkre, azok tönkretételére. Itt van velünk a gánai ö, civil ö, társadalomból Oped Ovusu Adai úr, aztán Beko Biku úr, Francesco Tramontin, a Mondelez International szervezettől, és Leonard Mitzi úr az Európai Bizottságtól szintén itt van. Hát valami olyat kérek, ami nem igazán fel lesz most, nevezetesen ugye 10 percet szántunk mindenkinek először, de most azt kérem, hogy legyen 8 perc, vagy ha lehet 5 percet csökkentsék a előadásukat. Először Avuszi Adály úr következik, öné a szó. Mikrofonba kérjük. Köszönöm szépen a lehetőséget hogy a témával kapcsolatosan szóljak. Gánában egy esettanulmány végeztünk. Szeretnék beszélni öt fő témáról a kakaó termelés e, eső erdőkre való kihatásáról. A fő probléma az az, hogy az EU mit is tehetne, és lesz néhány eredmény is. Először is ugye látjuk azt, hogy Ganában a gazdák a kakaó ültetvényiken dolgoznak, és látjuk azt, hogy, hogy a kakaófák mi a helyzet az utóbbi években? Hogy is hatott ki a termelés a esőerdőre? A kakaó a gánai gazdaság egyik fő terméke, 20%-á teszi ki az exportunknak, és a múlt évben 9%-át tette ki a GDP-nknek a, a kakaó témáról már volt szó az előzőkben, de ez az egyik legfontosabb ágazata a Gánának. Látjuk azt, hogy milyen nagy a kínálat a kakaóbab iránt. 200%-os a növekedés a termelésben, és most már körülbelül 900 ezer tonna kakaóbabot termelünk évente. Itt egyfajta intenzifikálásra került sor. A gazdák növelni akarják a termelést, de nagy, nagyobb területeken, nem kis, már kis területeken gazdálkodnak, hanem ö, nagy ö, gazdaságokat hoznak létre, és a termél, termelékenység szintje is növekszik. Itt több száz hektáron dolgoznak a gazdaságokban. Nagyon sok olyan jelentés van, amelyek arról szólnak, hogy a gazdák a védett területeken gazdálkodnak és fejlesztik a gazdaságot, sokkal több hasznot szeretnének most a kakaót emelésből húzni. Az egy elefant, elefántcsontparton 41% a gazdálkodásnak védett területeken folyik, Gránában is több mint 30%-a a termelésnek. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre több esőerdőt alakítanak át így, és tesznek tönkre. Gánában az a fő probléma, hogy nem igazán tudni, hogy a védett területeken való gazdálkodás, a nem védett területeken való gazdálkodás, milyen mértékű gazdasági szempontból. Nagyon fontos a kakaó a, a gánai kereskedelem szempontjából a családok számára, és azt lehet mondani, hogy egy negyede legalább a gánai lakosságnak valamilyen kapcsolatban van a kakaó termelése, gazdálkodnak. Tehát a gánai gazdaság számára egy nagyon fontos termék. Van egy videóm, amit nem tudom, hogy be tudnak-e mutatni. 2009-től 2014-ig látjuk azt, hogy mennyi erdő tettek tönkre, Gána szintjén kb. 18%-át a megszűnt, tönkretették az esőerdőknek, az parton ez, ez majdnem 90 százalék. Mik a jelenlegi problémák? A, a problémák a kakaó ágazatban tehát két kategóriába sorolhatók. Vannak kormányzási problémák, irányítási problémák. Hogyha tudunk foglalkozni az irányítási problémákkal, akkor, akkor a helyzeten javítani lehet. Természetesen az erdőkről szóló jogszabályok alkalmazása lenne fontos, de sok esetben itt hiányosságok vannak az alkalmazás területén, vagy már maguk a jogszabályok sem léteznek, nincs törvény, amely a prevenciót biztosítaná. A gazdágok együtt működnek, létrehoznak közösségeket, és hogyha tehát amíg termelnek, addig ott lehetnek a, a, a, a területen, hogyha nem, akkor kivágják az erdőket, sok esetben nem lehet új erdőket telepíteni a tönkretett vagy a kivágott erdők eh, helyett. Nagyon alacsony a hozam hektáronként. Gána és Elefántcsontpart ton nagyon sok erdő már megbetegedett, különféle parasziták betegítették meg az esőerdőket. Néhány képet szeretnék még mutatni a fenntarthatósággal kapcsolatosan körülbelül 90%-a az esedőknek eh, már nem létezik, tönkretették ezeket néhány év alatt. Látjuk a képeken is, hogy milyen, tehát az időszakokat, látjuk azt, hogy 2000-ig milyen sok eldőttetek tönkre Gánában, pedig ez nagyon fontos a kakaó termelés szempontjából. Na most mielőtt rátérnék arra, hogy mit lehet tenni, még itt látunk néhány ö, képet, fotót. A jelenlegi helyzetet figyelembe véve látjuk zöld színnel a kakaótermelést az utóbbi években. Látjuk azt, hogy az optimális körülmények mennyire lecsökkentek a kakaótermelésben, egyre több erdőt tesznek tönkre. Mit, te, le, mit tehet az EU? Most erről szeretnék szólni. Vannak olyan intézkedések, amelyekről már beszéltünk, az önkéntes rendszerek nem igazán működtek. Az EU a legnagyobb piac, a legnagyobb fogyasztói a kakaónak a világon, éppen ezért fontosak a reformok, mind elefántcsontpart, mind pedig Gánát illetően. Amire szükség lenne, az az, hogy az EU-s vállalatok, amelyek importálják a kakaót, a fenntartható fejlődéssel foglalkozzanak, vállaljanak kötelességet az EU-s piacokon a fejlődő országok, mint Gána, vagy pedig Elefántcsontpart, számára szükség lenne az infrastruktúra fejlesztése, technológiára van szükségünk, támogatni kell a kutatást és más területeket. Ez nagyon hasznos lenne a termelékenység szempontjából a fejlődő országok számára, végül pedig még azt szeretném mondani, hogy áprilisban volt egy kakaó konferencia, és elhangzott, hogy az önkéntes rendszer nem vezetett olyan eredményekre, amelyeket szerettünk volna elérni, és a, a EU is kidolgozott egy tanulmányt 2018-ban, az import szabályozással kapcsolatosan rámutatott a problémákra és a megoldásra mindenképpen, tehát jogszabályokkal kell biztosítani a, a rendszert, és az EU vállalatainak is felelősséggel kell eljárniuk, Nagyon sok mindent lehet levonni, mint tanulságot a, ezekből a folyamatokból, Gánára vonatkozó is. A különböző folyamatoknak szabályzásra van szükségük, csak így lehet megoldani ezeket a problémákat. A tanúsítvány rendszer jó, de kötelező érvényűvé kell tenni. Köszönöm. köszönöm szépen, több volt ez 10 percnél. Hogyha diái vannak az előadóknak, kérem, hogy esetleg azt mi megnézzük, majd nem kell mindent felolvasni, és utána kioszthatjuk. És így a főbb elemeket mutassák csak be, erre fókuszáljanak, így időt takaríthatunk meg. Tudom, hogyha túl gyorsan beszélünk, az pedig a tolmácsoknak nehezíti meg a munkáját. Én is gyorsan beszélek általában, amikor nyomásnak vagyok kitéve, de közben a kollégák próbálnak tolmácsolni. Biko úr a Gánai Erdő Bizottságtól, Ghana Forest Commission. Köszönöm, elnök, úr, eh, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy az elmúlt óra során és az elmúlt előadásban sok mindenről beszél, amit én bevezetőként el akartam mondani. Tehát egy kicsit megtartok az előadás bevezető részéből. Itt a főbb termékek és az erdőírtás kapcsolatáról van szó. úgyhogy akkor menjünk át egyből a gánai megközelítésre. Két fő megközelítést alkalmazunk Gánában, az erdő írtás és a kakaótermelés problémájára. Én a kakaóra fogok koncentrálni, mert a kávé Gánában nem olyan nagy probléma az erdőítással kapcsolatban. Van egy Gána Cocoa Forest Red program, és van egy Cocoa Forest Initiative kezdeményezés. Ami a programot illeti, azt a Red Plus kezdeményezésbe emelték be, és úgy látjuk, hogy a, az egyik legfőbb ö, erdőírtás csökkentési programja ez. Gámában az erdészet és a kakaóiparágat próbáljuk közösen kezelni, az alacsony kibocsátási fejlődést próbáljuk megteremteni, és ez így Gána erdeit a jövőben megvédheti. Ami a kakaóerdő kezdeményezését illeti, most indítottuk ezt be nemrég, a World Cocoa Foundation-nek közösen. Ez egy kezdeményezés, amelyben a Velszi Herceg és egyéb szervezetek is részt vesznek. Három fő tematikai területen van jelen. A fenntartható termelés, és a gazdák megélhetése, az erdők megvédése és ö, újraépítése, és a közösségek részvétele, társadalmi inklúzió. Így próbál Gána előrelépni. És megoldani az erdőírtás problémáját a kakaótermelésben. Most a hangsúlyos pontokat fognám el, fogom elmondani. A Red Plus kezdeményezésben a főbb témák a probléma megoldására a következők. Egyrészt az a célunk, hogy a földhasználatot javítsuk a társadalmi-gazdasági fejlődések fényében. Azáltal, hogy növeljük a termőfölden a kakaó termést. Nálunk elég alacsony ez a szint a többi országhoz képest, tehát ezt mindenképpen megcélozhatjuk. Tesszük ezt azáltal, hogy intenzívebben termeljük a földet, és közben az éghajlat szempontjából intelligens gyakorlatokat alkalmazunk, és ezzel akarjuk elérni azt, hogy a kakaó ültetvények ne területeket vegyenek át. Most nézzük meg a Red Plus programot. Ezen megközelítésen belül vannak különböző pillérek és fellépések. Az első a vidék fejlesztése a hotspot intervenciós területeken, van intézményi koordináció és többszintű fellépés, ami a hotspot intervenciós megközelítést illeti, ez arra alapul, hogy be kell azonosítani, hogy hol a legintenzívebb az erdőírtás. Tehát szkenekkel kiválasztjuk ezen területeket, és ezek lesznek az első támadási pontok, hogyha mondhatjuk így. Itt lépünk fel az erdőítás ellen. Nem csak ott, ahol nagyon intenzív a kiinduló ok, hanem ahol más magánszférában meglévő szereplők is jelen vannak. Már elhangzott, hogy vannak magánszereplők. Gánában a Tuton az egyik olyan szereplő, amely már kezdeményezéseket tett az erdőírtás ellenében. Ezen túlmenően rájöttünk arra, hogy arra van igény, hogy a közösséget bevonjuk, és megfelelő irányítási struktúrákat alakítsunk ki. Fontos egy ilyen irányítási testületet létrehozni a programok végrehajtására. Ezt a megközelítést alkalmazza a Red Plus. Fontos kiemelni, hogy a klímaintelligens kakaó termesztés a fő megközelítés. Kiemelném még egyszer, hogy intenzifikálni kell a termesztést megfelelő agronómiai technikákkal. A beporzás, a nagy termésű növényfélék kiválasztása, és például rehabilitálni kell a már kihelóban lévő kakaó ültetvényeket. Ami a nemzeti végrehajtási programot illeti, mint már mondtam, a Prince of Wales is partnerünk ebben. A fő célok az az, hogy az erdőírtást leállítsuk a hotspotokon, idéntől kezdve van egy olyan fellépés, amely azt garantálja, hogy tovább már nem terjedhet a kakaótermesztés a nemzeti parkokban és védett területeken. Ez az első számú cél. Ezt úgy érjük el, hogy az erdőírtási alappal lépünk. Nyomon követhetően kell az erőforrásokat felhasználni a ültetvénytől egészen a megvásárlásig. Vannak fő teljesítménymutatóink, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy elérjük-e azt, amit célul tűztünk ki. Ezek a CFI-ok. -ok. A fő ilyen mutató azt méri, hogy sikerült-e megtartani az erdőterületeket, a kakaónyoman követhetőségi rendszerrel a védett területekről nem szabad a kakaó termesztést elfogadni, és mint már beszéltünk róla, vannak ezek az úgynevezett intelligens kakaó gyakorlatok. A második főmutató a fenntartható termesztés és a gazdák megélhetése, ezt méri, a harmadik pedig a közösség részvételét méri azt, hogy mennyire átlátható és hatékony az érintettek bevonása a döntéshozatalba. Különböző előnyei vannak, de most ezt átugornám. Mi az, ami a legfontosabb a mostani vitánkban? Az az, hogy az önkéntes és etikai megközelítésből átálljunk a kötelező, talán kötelező módhoz. A flektből levonhatunk tanulságokat, ahogy azt már kollégám is elmondta a civil társadalom képviseletében. Nick Weatherill, ha jól írtam le a nevét, gondolom, hogy ezt megismételem, amit ő mondott. Ha az önkéntesből átállunk a kötelező rendszerré, ez nagyon komoly feladat, és lehetséges, hogy ennek hátránya is lesznek a már eleve hátrányos helyzetben lévő szegény gazdákra. Ezt mindenképpen vizsgálnunk kell, de ez egy olyan ajánlás, ami, amit mi is támogatunk. Ez az utolsó diám, hogyha megnézzük a kakaóértékláncot, hova lehet a kötelező elírásokat bevinni, hát hogyha megnézzük a tanulságot az eddigi fellépéseinkből, eredetien, eredendően azt gondolom, hogy a kakaó marketing vállalatnál lehetne bevezetni ezen kötelező elvárásokat, hogy bizonyos szabványokat tiszteletben kell tartani a kakaóbabbal kapcsolatban. A gyermekmunka és erdőírtás elleni intézkedéseket itt lehet bevinni az értékláncba. És ami az exportot illeti, mit kell megvizsgálni, mielőtt a kakaóbabot exportálják? Ez is egy olyan szint, ahol az intézkedéseket be lehet vezetni. De ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a kereslet oldaláról is együttműködnek. Nem lehet csak az ellátó részt erre kötelezni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Igen, ezek az utóbbi pontok a kulcs elemek voltak. Hogyha egy ilyen rendszerünk van, akkor annak vannak gyenge pontja is vannak, hogyan alkalmazzunk bizonyos dolgokat. Tehát leckét tanulunk ezekből a politikákból. Köszönöm. Francesco Tramontin az utolsó előadónk a Mondelez International-tól. Köszönöm. Mm, arra kellene fókuszálni, hogy mit tehetünk. Igen, pontosan erről szeretnék beszélni. Ugye a Mondelez az egyik legnagyobb csokoládé cég, vállalat, és most nem akarom elmondani, hogy mivel foglalkozik a vállalat a magán ágazattal is kapcsolatban, tehát fontos az, hogy a perspektívikusan nézzük a helyzetet, milyen nagy mértékű az erdőírtás. Minden vállalatnak van egy ellátó lánca, egy rendszere, a klímaváltozás hogyan hat ki az ellátó láncra, az erdőírtásnak milyen a helye a kakaó termesztésben a különböző diákat itt láthatják, látjuk azt, hogy a nyersanyagok mennyire fontos szerepet játszanak, ugye itt több mint 70% nyersanyagról van szó, a, az erdőírtás, itt elsősorban a kakaó ültetvényeket érinti, látjuk azt, hogy mi diktálja a piacot. Általában ugye beszélünk sokat a szójáról, a pálmaolajról, de meg kell nézni, hogy itt a mi esetünkben, a kakaó esetében milyen kihatásai vannak ezeknek a folyamatoknak, mire van szükség, sokkal több befektetése, beruházásra van szükség a vállalat területén. Továbbá azt hiszem már ezt is mondták, hogy mennyire fontos a értékláncban a, a változások folyamata. Mi is tanulmányozzuk erőteljesen a ellátóláncunkat, közösséggel is kapcsolatban vagyunk a kakó termesztés területén, a fenntarthatóság biztosítása érdekében. Ma már van egy olyan átláthatósági szintünk, amely nem létezett régebben, és ez abszolút fontosságú az erdőírtás szempontjából, régebben, öt évvel ezelőtt még nem foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal, most már feltér, feltérképeztük a, programunkat, itt az erdőírtással kapcsolatosan van egy új fajta átláthatóság, ez egy új lehetőség, de egyben egy új kihívás is ahogy már hallottuk, itt a realitásokkal kapcsolatosan a realitásokat illetően persze elmondhatjuk azt, hogy van kontroll, felügyelet, százai a kontrolloknak, de itt is holisztikusan kell gondolkodni, holisztikus megközelítésre van szükség, nem akarom megismételni mindaz, ami már elhangzott. Ami az okokat illeti a gyökereknél, ugye a jövedelem, a gazdák jövedelme egy alapvető elem, erről is volt már szó, a fiatal generációk számára új lehetőségeket kell biztosítani a a, ha azt mondjuk a gazdáknak, hogy ezt csinálhatjátok, azt nem, ez így nem működik. Természetesen mindez túlmegy a kakaó termesztésen. A fenntarthatóságot biztosítva a helyzet nagyon is megváltozott a tíz évvel ezelőttihez képest. Gánára vonatkozóan is megvannak a diák. Lehetővé vált számunkra, hogy közösségi szinten közben lépjünk, interveniáljunk az erdőírtás területén, tehát újra új, új fákat létesítünk, új erdőket létesítünk. Két évvel ezelőtt még nagyon sok mindent nem tudtunk volna megcsinálni. Elindult valami, új lehetőségek vannak. Meg kell érteni azt, hogy hogyan, hogy milyen gyorsasággal itt ütemben tudunk előre haladni, és van, vannak ugye ehhez kapcsolódó témák, mint például a gyermekmunka. A különböző vállalatok számára fontos a, az együttműködés, van, vannak különböző kedve, kezdeményezések a jó tapasztalatokat összegyűjtjük, a kormányok és a vállalatok kötele, közösen vállalnak kötelezettségeket. Fontos, hogy a jövőben az ellenőrzést is biztosítsuk, végül pedig fontos, én Brüsszelben dolgozom, és fontos az itteni munkám számára is, az, hogy itt két területen taktikusabbnak kell lennünk. Az egyikről már volt szó, nevezetesen a jogszabály a kellő gondosságról, ez egy olyan dolog, ami, amit támogatunk. Pragmatikus módon kell fellépni, nem csak a problémát kell látnunk, hanem a megoldást is. Ahogy már hallottuk előzően, a nemzeti kezdeményezések, a jogszabályok nem segítenek bennünket. Azt hiszem, hogy harmonizálásra van szükség a jogszabályok terén is. Ez sokkal inkább megkönnyíteni a munkánkat. Itt kezdeményezésekre van szükség. Nem lehet húszszor megcsinálni ugyanazt akár a jelentések szintjén, tehát itt határokon átnyúlóan kell együttműködni. Ez egy dolog, a második dolog pedig, hogy be kell fektetni, be kell ruházni a fejlesztésbe, a fejlesztési politikába, nagyon sok mindent csinálunk már az adott területeken, de nem látjuk igazából a koherenciát, a fejlesztési finanszírozást, tehát ezen a területen is együtt működhetünk, itt most akkor be is fejezem. Köszönöm szépen! Megkérdezem most a tagokat röviden, hogy vannak-e kérdések. Heidi, röviden. Annyit szeretnék elmondani, hogy ami az általános üzenetet illeti sok előadótól az, hogy el kell kezdeni a kötelező kellőgondosság joganyagot EU szinten, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk, és nem ilyen feltöredezett, feltöredezett jogalkotási keret legyen. Az ál, ön által említett jelentés az erdészeti erőforrások számon kérhető és átlátható irányítása, hát pont ez lenne ezzel az üzenet. A második üzenet az, hogy a FLECT önkéntes partnerségi megállapodást kell felhasználni. Gának kiváló példa arra, hogy tényleg megváltoztak a dolgok. Úgyhogy vannak eszközeink, ezeket meg kell erősíteni, és készüljünk elő a következő ciklusra, ahol majd kötelező kellő gondossági jogalkotást lehet EU-s szinten bevezetni. Valójában kérdésem nincs, csak ennyit akartam elmondani, hogy szeretnénk ezen üzenetekkel mi is foglalkozni. Elnök, Rendben. Úgy látom, hogy más nem szeretne kérdést feltenni. Mici úr, önnel mi lesz? Ön akkor a képviselők kérdése után kap szót. Az első előadónknak most nem adom meg a szót ismét, mert azt hiszem, hogy az üzeneteit meghallgattuk. A Mighty Earth részéről Elnézést, hogy is hívják? Elveszítettem a nevét. Etel Izsonné a Mighty Earth részéről. Megadom a szót. Köszönöm szépen, hogy önökhöz beszélhetek. A Mighty Earth egy olyan civil szervezet, amely az erdőértást vizsgálja, és a kakaótermelést vizsgáltuk. A műholdas képekből az derül ki, hogy a kakaó a, az erdőértás 30%-áért felelős Elefántcsontparton és Gánában. Ez a fő ok, a legfőbb oka tehát az erdőírtásnak. Mint láthattuk, Elefántcsontpart több mint 90%-át veszítette el függetlensége óta, Gána pedig több mint 80%-át. Tehát mindkét ország sivatagodási válság felé megy. De van valami, amiről még nem beszéltünk. A műholdas képeink azt is bemutatták, hogy a kakaó mindenhol globális szinten a fő oka az erdőirtásnak. Nagy mértékben találtunk ilyen erdőirtást Kamerunban, Ekvadorban, Peruban, Indonéziában. Tehát ez egy globális probléma. Ez azt jelenti, hogy a megoldásnak is globális szintűnek kell lennie. Volt egy titkos vizsgálatunk elefántsonparton, és rájöttem, hogy a kakaó termesztés az illegalitás húzó ereje. Valószínűleg igaz, hogy az elefántcsontpartbeli kakaó 40%-a illegális, hiszen nemzeti parkokból származik. A gánai kakaónak is nagyon nagy mértéke nemzeti parkokból védett területekről származik. Ez azt jelenti, hogy mi illegális terméket importálunk és fogyasztunk. Ezen titkos vizsgálatunk során Sikerült nyomon követni ezt a kakaót szinte minden fő csokoládé és kakaó cégnél, ideértvén a Mendeleszt is. Olam, Barikaibu, Cargill, Mars, Nestlé, Starbucks, Lind, Ferrero, szinte mindegyik fő cég vásárolt és vásárol illegális erdőirtásból származó kakaót, amely ahhoz vezetett, hogy teljesen összeomlott több területen a világban a biodiverzitás. Rendkívül bátorító, pozitív változás indult az iparáktól, Gánában és az elefántcsontpartbeli kormánytól, akik itt hozzászóltak a vitához. Azt gondoljuk, hogy vannak rendkívül jó kezdeményezések, jó irányba mutatnak. Mostanra az iparág 85%-át lefették, miután a jelentésünk megjelent. Úgy gondoltuk, hogy ez nem elég. Nem lehet csak Nyugat-Afrikában védeni az erdőket. Azt kértük, hogy a világon mindenhol vállalják, hogy az egész világon globálisan védjék az erdőket. Mostanra a világ gazdaságának 70%-a ezt aláírta. Latin Amerikában is most a Cocoa Enforcement Initiative 16-án írják alá. Ecuador, Peru itt képviselteti magát, kérjük tőlük is, hogy ugyanezt tegyék. Szeretném elmondani, hogy az önkéntes megállapodások kiváló lépések, jó irányba mutatnak. Sokkal gyorsabban megtették ezt az erdőkkel kapcsolatban, mint a gyermekvédelmi önkéntes megállapodásokat. Tehát láthatjuk, hogy az iparág gyorsan, jobban lép, mint korábban tette azt. De azt is tudjuk, hogy mivel az önkéntes megállapodások még nem működnek, továbbra is több mint két millió gyermek dolgozik a kakaóágazatban, azt hiszem, hogy ezt a számot nem mondták el korábban, úgy tudjuk, hogy ez így van. Ezért tudjuk azt, hogy kötelező, jogszabály jellegű fellépése van szükség. Rendkívül súlyos a helyzet, globális, az ipar lépett, a termelőországok léptek, most mindenkitől azt kérjük, hogy az EU lépjen. Azt reméljük, hogy ezt minél hamarabb megteszik. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mici úr, kérem, hogy válaszoljon. Egyfajta konszenzus alakult ki, az önkéntestől térjünk át a kötelező lépésekhez. A bizottság mit gondol erről? Előzetesen ugye 8 percet kaptam, aztán 5 percet, most pedig már éppen csak egy kérdést. Jó, hát akkor elnézést megy az elnök. de tudjuk azt, hogy ugye részletesebben is beszélhetnénk a, az adott témáról. Én már, én, nekem van egy tíz éves tapasztalatom Gánát illetően. Na most, ami a fenntarthatóságot jelenti, milyen narratívára van szükség a környezetvédelem, a munkahelyek területén? Itt egy kulcs elemről van szó, az, hogy megfelelő módon hozzuk egyensúlyba a dolgokat, a munkahelyek, az oktatás, a gyermekmunka terén. Elhangzott már az, hogy a jelenlegi helyzet nem elfogadható, ami a kötelező érvényű dolgot illeti. Néhány héttel ezelőtt megvizsgáltuk azt a lehetőséget, hogy új jogszabályt fogadunk el a témát illetően, és rámutattunk arra, hogy minden kellő gondossággal foglalkozó terület nagyon is nagy kihívást jelent nemzetközi szinten meg kell határozni először is azt, hogy mit jelent az fenntartható módon gazdálkodni, termelni és erdőt telepíteni. Vannak különböző fórumok, és ennek az egész vitának multilaterálisnak kell lennie, <clears throat> mert ha ez nem az, akkor nem működik a rendszer. Globális orientációra van szükség, mellesleg megvannak a nemzetközi áru termékekkel foglalkozó testületek, ilyen a, egyik, a, melyik a kakaóval foglalkozik, és a legmagasabb szinteken kell vizsgálni a helyzetet. Tudjuk, hogy 70%-a a kakaótermelésnek Elefántcsontparton és Gánánban realizálódik, vannak a fogyasztói blokkok is. Ellemezni kell az értékláncot átlátható módon. Igen, a megoldás nem az, hogy egy kartelt hozzunk létre, mint például az OPEC, az olaj esetében. Gána és elefántcsontpart nem hozhatnak egy kártet létre, és monopolizálják így a piacot. Átláthatóságra van szükség egészen az értékláncig, mert csak így lehet a gazdálkodó közösség életét jobbá tenni foglalkozni kell a az ipari, a feldolgozó területeken, a feldolgozást is közelebbről kell megvizsgálni, tehát ott, ahol a termelés folyik, értékelni kell a különböző potenciálokat, lehetőségeket, aztán beszéltünk a, ugye a fogyasztók oldaláról is, a tanúsítványokról nem könnyű azt, elmond, azt mondani, hogy, hogyha a kutatás fejlődik, akkor esetleg a, a helyzet jobb lesz, nem mindig elégséges. Meg kell nézni, hogy mi lehet kötelező, például a tanúsítványozás területén, a fogyasztók készek-e arra, hogy egy plusz árat fizessenek, ez is egy kérdés. A, jobban kell használni az információs technológiát, ott vannak a szatellitrendszerek, e, egészen le lehet menni az ellenőrzésben a legalsóbb szintekig, a termelésig, de ennek extra plusz költségei vannak, készek a, a fogyasztók extra árat fizetni, a, természetesen az árak akkor tükrözik a munka, gyermekmunka dimenziót tükrözik az erdőírtással kapcsolatos problémákat, tehát ez egy értéklánc szintű megközelítést jelentene, voltak kritikák a fejlesztési politika koherenciát illetően, VPA területen eh, is eh, dolgoztunk sokat, jobban alkalmazhatjuk az EU-s jogszabályokat a mezőgazdaságban, a kutatást fejleszthetjük, akkor foglalkozhatunk a különböző betegségekkel, a gazdálkodók szervezeteivel. Hogyha ezek a szervezetek fragmentáltak maradnak, akkor nagyon nehéz a konszolidáció, és kevésbé tudjuk hatékonyabbá tenni az értékláncot. Köszönöm. Yeah. Um, okay, colleagues. Tisztelt kollégák, azt mondták, hogy a perui nagykövetségről szeretne valaki hozzászólni. Madame Anna Maria Daustua. Kérem, nagyon röviden. Tudom, hogy nagyon szigorúnak tartanak, de hát a képviselők sem kapnak gyakran két percnél többet, úgyhogy nem vagyunk mennyire szigorúak. Nagyon gyorsan kérem, hogyha egy-két kérdése van. Mert jön egy további szakbizottságülés. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az előző panelben már szó esett az ár kérdéséről, és most is felmerül a piacnak a kérdése. Perunak nagyon sok mondani valója ezzel kapcsolatosan ugye több mint 60 százaléka a területünknek trópusi erdőből áll, 25-ször nagyobb ez, mint Belgium teljes területe, és 12% a lakosságunknak ebben a régióban él. Ezen kívül egy olyan országról van szó, amely a leginkább kitett az éghajlatváltozásnak. És mint hogy itt most egy eszmecseréről van szó, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy tájföldön is a múlt héten mit észleltünk. Láttuk azt, hogy egyes gyerekek fogolja váltak egy barlangban, Peruban pedig ö, nagyon súlyos, a legnagyobb ö, súlyos katasztrófákat éltük meg, ö, 600 ember halt meg másfél hónap alatt, főként gyermekek, de ezen kívül idősebb emberek is, illetve felnőttek. És mindez az éghajlatváltozásnak tudható be. Erről pedig ki beszélt, kérdezem? Senki legalábbis nem nincs hírem arról, hogy erről beszéltek volna, viszont Perúban pontosan tudjuk, milyen felelősséggel szembesülünk, és úgy gondoljuk, hogy országunkban valószínűleg a biodiverzitás diverzitás területén a legszínesebb kép lelhető fel világviszonylatban. Ezt megkívánjuk onni az Amazonas szövezetben, illetve az egyéb helyeken is, és mind a kakaó, mind pedig a kávé hagyományos növény országunkban, és a legszegényebb lakossági szektornak, szegmensnek mutat és ad megélhetési lehetőséget Elő kell lépnünk ugyanakkor abban, hogy magasabb minőségi termelést tudjunk biztosítani, nagyobb hozzáadott értéket biztosítva a piacon, miközben a környezetet is nagyobb mértékben megóvjuk, oly módon, hogy fenntartsuk és megóvjuk, védelmezzük a helyi lakosságokat és a helyi régiókat. Peru az első olyan törvény, amely keret törvényt hagyott jóvá Latin Amerikában az éghajlatváltozás, az éghajlatváltozások elleni felc, harc tekintetében. Hogyan tudjuk védelmezni az erdőket. Persze nem volt könnyű beindítani azt a szervezetet sem, amely e témában eljár, de most már működik, és nagyon lényeges az, hogy megvizsgáljuk ki, miért felelős, és hogyan lehet összehangolni a különböző szereplőknek a fellépését egy olyan párbeszédben, amely folyamatos, amely az őslakosságot, a helyi szereplőket, a különböző szintű kormányzati erőket is élteti. Elnézést, azt mondjam, amennyiben írásos nyilatkozatot akar közzétenni, ezt szét tudjuk osztani, de egy ilyenfajta sebességgel viszont félő, hogy lemaradunk bizonyos pontos, fontos információkról a hozzászólásokban. Bocsánat, hogy megszakítottam. Köszönöm szépen. Bármi történjék is, az önök parlamentje feltette egy kérdés, nevezetesen, hogy az intézmények bemutatták-e az, hogy hatékonyan tudnak-e felépni a certifikáció, a hitelesítés tekintetében. A válaszom igen Peru vonatkozásában, és a különböző támogatásokkal, az EU támogatásokkal, a német, illetve a svájc támogatással, illetve a, a Rainforest Alliance segítségével tudunk fellépni. Ezek a szervezetek, országok mind segítettek abban, hogy előre lépjünk, és hát szó esett az árakról. Most már azt látjuk, hogy a piaci árok 20-30%-kal magasabbak, mint a nemzetközi piacon. Ez annak tudható be, hogy a legjobb gyakorlatokat terjesztettük el, mind mezőgazdasági, mind társadalmi szempontból, és az egyetlen üzenetünk tehát az, hogy mindenkiben következetes fellépésre van szükség a politikai fellépésekben a termelő országok között és a fogyasztó országok között, és egy olyan fogyasztó ország között is, amelyben éppen az Európai Unió működik. Úgy gondolom, tehát fenntartató politikákra van szükség, amelyek lehetővé teszik az ilyenfajta kezdeményezéseknek a felkarolását. Nem csak támogatásokra van szükség, hanem arra is, hanem arra is szükség van, hogy önállóan fejlődhessen a lakosság. Um, Nos, nem adom most meg a szót az előadóknak, mert nincsen időnk, de a fő kérdés az, amiről Heidi Hautula beszélt az a konszenzus, hogy tennünk kell. Mici úr, nagyon örülök annak, amit mondott, hogy mennyire összetett ez a kérdés, és megoldást kell találni. Tudjuk, hogy mi miatt megy fel az ár a fogyasztóknál, úgyhogy megoldást kell találni ezen kérdésekre azért, hogy igazságos legyen a rendszer, máskülönben a fenntartható fejlődési célokat nem érjük el. És sem érteme New Yorkban évente találkozni júliusban, és a vezetőknek aláírni dolgokat, hogyha a valódi megoldást ez nem hoz. Köszönöm az előadóknak a részvételt, és mindenkinek, aki hozzászólt. Lezárom ezt az ülést. A DEVE koordinátorok ülése nem ebben a teremben lesz, hanem az 1G3-ban. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák!